works this way. Okay, right. If uh, everybody is ready. Rendben, hogyha mindenki elfoglalta a helyét és kényelmesen ül, akkor talán lássunk neki, Minél később kezdünk, annál mm, nehezebb lesz időben lezárni az ülést. Először is a rend tervezet elfogadásával kezdenénk. Úgy látom, senkinek sincs ellenvetése. Jó rendben, akkor elfogadottnak tekintjük a rend tervezetet. Az elnök közleményeit holnapra halasztom. Így nem marad más, mint a monetáris párbeszéd Mário Drágival, az Európai Központi Bank elnökeként, aztán majd az Európai eh, Rendszerkockázati Testület elnökeként fog ugyancsak Mário Drági párbeszéd folytatni tisztelt képviselőtársaimmal. Ez két külön esemény, ne keverjük össze a kettőt, próbáljuk őket eh, valamennyire szétválasztani, kedves kollégák. A formátum jól ismert mindenki számára. Máriónak adom meg a szót, aztán szokás szerint kérdések, válaszok köre következik majd. 5 perces eh, új szabályt alkalmazzuk, hogyha valaki röviden kérdez, akkor és Mário röviden válaszol, akkor talán lesz második kérdésre is esélye. Izgalmas lesz. Mário, tiéd a szó. Madam Chair. A... Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon örömmel szolgál, hogy itt lehetek az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó szakbizottságában folytatódik, tehát rendszeres eszmecserénk sora. 2013-at stabilabb pénzügyi környezetben kezdjük, mint a korábbi éveket. Ezt a az európai kormányok, parlamentek eh, együttes erőfeszítésével sikerült elérni, az európai intézmények határozott fellépését, ami is említve. Ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy Európa folytatja a válságból való kirábalást, újra elnyerhesse a befektetők és az állampolgárok bizalmát, és ezáltal a stabilitást és növekedést indukáljon Európában. Az önök parlamentje kulcsfontosságú szerepet játszik a reform napirend meghatározásában. Gondolok itt elsősorban az egységes felülvizsgálati mechanizmus jogszabály csomagjának elfogadására, amely a pénzügyi unió felé vezető úton igen fontos mérföldkövet jelent. Elsőként a december 1 -e óta tapasztalt fejleményekkel kezdeném az euróvezetben, aztán pedig folytatnám a két kiválasztó témával, az alacsony kamatláb hatása és az egységes bankfelszámolási mechanizmus részrehozása. Legutóbbi ülésünk óta az Európai Központi Bank kamatai változatlanul mondtak, a refinanszírozási kulcs 0,75% maradt, a mm, deposit facilities 0%-on áll, a jegybanki rendelkezés állási a pedig másfél százalékon 2012 utolsó negyedévében, egymás után már a harmadik ilyen negyedév volt ez, csökkent a gazdasági tevékenység, e, a különböző jelzőszámok 2013-ra sem ígérnek sok jót, a, a belföldi kereslet továbbra is alacsony. Ez elsősorban a fogyasztók, befektetők bizalom hiányának köszönhető, illetve az állami és magánszektorban nincs elég pénz, amit be tudnának forgatni a gazdaságban. A külföldi kereslet is nyomot marad. 2013 elején gazdasági gyengeséget egy nagyon lassú, fokozatos felendülés követ majd várakozásaink szerint. A globális kereslet megerősítése rugalmas monetáris politikai hozzáállásunk, illetve a pénzügyi piac bizalmának helyreállítása az euróvezetben remélhetőleg a gazdasági élénkítés célját szolgálják majd. Bár a reálgazdaságban jelentős javulást még nem tapasztaltunk, bizonyos felmérések arra mutatnak, hogy mint hogyha stabilizálódna az üzleti és fogyasztói bizalom, bár a korábbinál alacsonyabb szinten. Hogy egy kicsit távolabbra vetjük vizsgálózó tekintetünket, akkor láthatjuk, hogy a pénzügyi eh, piac eh, bizalma jelentősen javult tavaly nyár óta. Ami az árfolyamokat eh, illeti, nos, az árfolyam politika nem tekintető szakpolitikai célnak, ugyanakkor a növekedés és az árstabilitás szempontjából ugyanakkor roppan fontos. A bizalom növekedés másik ele az, hogy a várakozásnál nagyobb mértékben fizették vissza a refinanszírozási műveletek körében a felek, a három éves refinanszírozási műveletek keretében decemberben és 2011. decemberében és 2012. márciusában indítottuk ezeket. Tehát ez a korai nem várt visszafizetési ráta azt mutatja, hogy kevésebb a bizonytalanság a bankok körében, mint egy évelek ezelőtt, és természetesen mi továbbra is a likviditás nyújtás területén rugalmasak maradunk a kockázatok az euróvezetben csökkennek, ami kapcsolódik ahhoz, hogy a várakozások szerint alacsonyan alakul az export és a kereslet, a strukturális reformokat az euróvezetben lassan hajtják végre, illetve geopolitikai kérdések, illetve az ipar, iparosodott országok egyensúly hiánya mind-mind kihatással vannak a pénzügyi, globális pénzügyi piacokra így a bizalom növekedés vagy javulás lassuló ütemet mutat majd, így a gazdasági fellendülés szintén. Az éves infláció lassul, 2,5% volt októberben, 2,2 novemberben és decemberben, 2% januárban, ahogy arra számítottunk. Várakozásaink szerint a közeljövőben az infláció 2% alá is csökkenhet az árak alakulásánakra eh, vonatkozó kockázatok középtávon kiegyensúlyozottak, az indirekt adók és az önszert adók magas szintje, illetve a magas olajárak az egyik oldalon eh, növelhetik a kockázatot, másik oldalon pedig a gyengülő gazdasági tevékenység, illetve az euró árfolyam eh, emelkedése, javulása csökkenteti a kockázatokat. Az euróövezet eh, inflációs várakozásai az LKB e eh, tanácsának cél, meghatározott céljai mellett marad, ami 2%-ot lőtt be középtávon az árstabilitásnak megfelel a monetáris elemzésünk, a monetáris expanzió és a hitelkehelyezés nyomott, a éves növekedési ráta a szintén negatív, ez eh, a részben az üzleti ciklust tükrözi, a nagy hitelkockázatot, illetve a tőke átétel csökkentés folyamatának eh, az egyik megjelenése. Összességében az inflációs nyomás ezt a szakpolitikai horizonton belül tudjuk tartani. Hogyha mindezeket megvizsgáljuk, figyelembe vesszük, akkor a monetáris politikánk továbbra is rugalmas, alkalmazkodó tud maradni. Az első választott témára térnék itt át, ami az alacsony kamat környezet hatásával foglalkozik. A gazdaságra kifejtett hatása illetve az árak alakulására kifejtett hatása a pénzügyi válságnak soha nem látott méreteket öltött, így a fellépésünk is soha nem látott méreteket öltött, megpróbáltuk meg, elébe menni a kockázatoknak a árstabilitás garantálása érdekében. Először is a kamatlábunkat, irányadó kamatlábunkat 0,75%-ra csökkentettük, amit az euróövezetben soha korábban nem láttunk. Az egynapos bankközi piac kamatlába még ennél is alacsonyabb, közel 0 százalék. Másodszorban a reálgazdaságba, a tőke kihelyezésbe belenyúltunk, a bankoknak teljes hozzáférést biztosítottunk az LKB e refinanszírozási forrásaihoz. And significantly the average... Ja, itt van. A ezeknek ráadásul a lejáratát is meghosszabbított. A, kiszélesítettük az befogadható garanciák körét is, ez megakadályozta azt, hogy a pénzügyi ágazatban ne rendezetten folyjon a tőke áttétel csökkentése, hiszen ennek nagyon komoly hatása lehetett volna az árstabilitásra, így tehát a munkahelyteremtésre és a növekedésre egyaránt. Ezek a döntések biztosították az árstabilitást, és az inflációs várakozásokat is stabilizálták ilyen nehéz időszakban. Természetesen az LKB e tisztában van azzal, hogy milyen kihívásokat jelent az, hogy szak, hogy a kamatok ilyen alacsony maradnak, és hogy óriási likviditást biztosítottunk. Ezzel kapcsolatban a három fő kihívásra térnék ki. Először is az alacsony kamatok a megtakarítások és, és beruházók életét keseríti meg, hiszen így a megtérülés igen alacsony. Főként igen igaz ez a nominális megtérülést célzó cégek esetében, például a biztosítók, illetve a nyugdíjalapok. Ugyanakkor az árstabilitást biztosítottuk a válság során, ezzel a monetáris politika a stabil pénzügyi körülményeket megteremtette. Ez nagyon fontos a, a megtakarítások és a beruházások szempontjából, hiszen csak stabil környezetben lehet bármiféle megtérülésről beszélni. A második kihívás az ösztönzőkhez kapcsolódik. Az alacsony kamatok és a likviditás a olyan nagyon alacsony költsége meghosszabbítja a kölcsönöket. Ezért aztán a bankoknak kisebb ösztönzésük van arra, hogy megfelelően monitorozzák a kockázatokat, és túlságosan sok kölcsönt adnak a nem profitábilis vállalkozásoknak. Idővel a pénzügyi erőforrásoknak ez a rossz használata lássa a termelékenységet, és csökkenti a növekedést és a foglalkoztatottságát. A harmadik kihívás az, hogy az elhúzódó pénzügyletek buborékokat teremthetnek a tulajdon árakban és más tulajdoni piacokon. A krízis már megmutatta, hogy amikor ilyen buborékok ki pukkannak, akkor a reálgazdaság nagyon nagy költségekkel áll szemben. Ebben a kontextusban természetesen egy adódó kérdés az, hogy a monetáris politikát a javak árának és a buborékok árának a korlátozására kellene használni. Ez sajnos lehetetlen. A monetáris politikánknak köszönhetően azonban ezt megpróbáljuk bizonyos mértékben megvalósítani. Középtávon tervezünk, és az árstabilitást és a kockázatokat elemezzük. Tudva ezt, most tisztázzuk, hogy általában véve a kamatlábaknak a korlátozása nem a legjobb eszköz, ez csak bizonyos, nagyon specifikus körülmények között kellene alkalmazni, például amikor az égbe lövel a tulajdonok ára, és az az euró övezetnek a stabilitását fenyegeti. Az euró övezet perspektivitásából a megfelelő eszközt a rossz kalibrálások kiigazítására, az ország szintű beavatkozások. Nem szabad megengedni, hogy a pénzügyi rendszerben túlzott kockázatokat vállaljanak, vagy például az árpiacot is ellenőrizni kell, és a nemzeti hatóságoknak megfelelő adó és felügyeleti eszközöket kell alkalmazniuk. <clears throat> Most pedig a második választott témájuk következik a bankszanálási közös hatóság létrehozása. Ez egy olyan projekt, amely a pénzügyi unió második pillérének és a felügyeleti mechanizmus első pillérének keretében valósul meg. Ezt a felügyeleti mechanizmust egy bankszanálási hatóság kezébe kellene adni, és az ő rendelkezésére kellene, hogy álljon a bankszanálási alap. Én a decemberi csúcsnak a nyilatkozatát, miszerint 2013-ban a bizottság javaslatot tesz a tagállamok számára egy ilyen mechanizmus felállítására, azoknak a tagállamoknak, amelyek részt vesznek az egységes bankszanálás, a felügyeleti mechanizmusban, ezt üdvözlöm. Az EKB egyetért az időzítést illetően az Európai Tanácsal nevezetesen, amikor már a banki felügyelet beolvad az egységes felügyeleti mechanizmusba, akkor jött el az ideje ennek. Ezért aztán a tanács a társ jogalkotóktól azt szeretné, hogy ezt prioritásként kezeljék ezt a témát, és megpróbálják a jelenlegi parlamenti ciklus alatt ezt elfogadtatni. Négy oka van annak, hogy szükségünk van egy ilyen mechanizmusra és egy bankszanálási hatóságra, mint központra. Az első, csak egy ilyen hatóság biztosíthatja azt, hogy időben és pártatlanul hozzunk döntéseket az európai kérdésekről. Egy olyan helyzetben, ahol határon átnyúló vitarendezésre van szükség, és bankszanálásra, ez a hatóság segít abban, hogy a nemzeti részlehajlást elkerüljük, és megfelelő stratégiát nyújtsanak, így aztán a koordinálás magára vállalja. Másodikok, egy ilyen hatóság a legkevésbé költséges stratégiát tudná alkalmazni a határon átnyúló ügyekben is, és a SZISZ és a rendszerhibákat is kiküszöbölni, és biztosítaná, hogy a felmerülő költségeket főleg a magánszektor viselje, így aztán az adófizetők pénzét nem terhelnénk ezzel a költséggel. A harmadikok. Ok. Ez a hatóság kiegészíteni az egységes felügyeleti mechanizmust. A mechanizmus ugyanis egy nem részlehajló értékelést nyújtana, hogy mikor van szükség beavatkozásra, még a hatóság azt ö, biztosítana, hogy lefolytassák az eljárást. Ez ö, hozzásegítene ahhoz, hogy csak a jó ösztönzőket vegyük figyelembe, és közben a bankszanálás maga nemzeti szinten maradjon. A negyedik ok az, hogy végre meg kell törnünk az önemésztő bank állam tengelyt, ugyanis ennek a hatóságnak erősnek kell lennie, és teljesítenie kell. Ehhez három alapfeltételnek kell teljesülnie. Először is a hatóságnak egy döntéshozói keretre van szükség, amely erős, amely megfelelő eszközökkel és hatalommal rendelkezik. A javasolt bankszanálási direktíva alapvető fontosság ebből a szempontból. Ha elfogadjuk ezt az irányelvet, reméljük júniusra, akkor ez hozzásegít ahhoz, hogy egy erős európai keretet hozunk létre. Másodszorban. Ez a hatóság rendezheti a pénzügyi vitás helyzeteket. Ehhez azonban az kell, hogy legyen egy európai bankszanálási alap, amelyet a magánszektor finanszíroz ex ante kölcsönökkel. Az Európai Bankszanálási Alapot egy állami backstop mechanizmus fog támogatni, amelynek a költségeit később rá lehet terhelni a magánszektorra. Ez azt jelenteni, hogy középtávon pénzügyi értelemes semleges ez a mechanizmus. Harmadik sorban a hatóság olyan intézménnyel kell, hogy rendelkezzen, amely megengedheti azt, hogy önálló működjön, felelősségre vonható legyen, és megfelelő jogi védelmet élvezzen, és ne szülessenek ex post döntések vele kapcsolatban. Jelenleg a bizottság elemzi azt, hogy hogyan lehetne létrehozni ezt a szervezetet. Várom a javaslatát a bizottságnak amely remélem megfelel ennek a három alapvető feltételnek. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok a költségeire. Köszönöm. Thank you, Mario. Köszönöm szépen, Mário. Köszönöm hogy észrevéket tettél néhány születébe lövő jogszabályról is. Nagyon jó, hogyha az Európai Tanács időnként a társjogalkotót cselekvésre próbálja összökélni, de hát ezt mi ezt egyébként is, egyébként is megtesszük, a bizottsági javaslataira reagálunk, és hogyha az egységes bank szanálási alapra nem született volna meg időben a javaslat, ugye a nyár az a határidő, amivel amiben az intézmények megegyeztek, és én már mindenkinél hosszabb ideje, hát, talán nem is emlékeznek rá, hogy én mióta próbálom elérni, hogy gyűlőre jussunk a bankszanálási alapügyében. Elég sok gondunk van az egységes felügyeleti rendszerrel kapcsolatban is. Az lkb e t arra kértük, hogy erről is még szolgáljon némi magyarázattal. Örömmel várunk majd valakit február 26-án az lkb e től remélem, hogy eljön hozzánk. Ugyanis alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, társjóalkotóként ez a felelősségünk. Most öt percet kapnak az első körben kérdést feltevők. Jean-Paul Gauzé először a néppárt képviseletében. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Alors, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, elnézést kérek, hogy több kollégám kicsit késve érkezik, ugyanis itt a közvetlen alattunk levő teremben Van Rompuy és Barózó urakkal elég nagy a konkurencia önnek, drági úr, itt a parlamentben. Ott a másik ülésen a frakciók ismertetik az álláspontjukat, illetve Barozó és Rompairak szeretnék megismerni a frakciók álláspontját. De most rátérve a MIG általunk tárgyalt kérdéskörre. A pénzügyi piacokon javult a helyzet, az EKB intézkedései ehhez nagy mértékben hozzájárult. Az emberek, a közvélemény bizalma lassan visszatér, miután egészségesebbé válik a, válnak a pénzügyi piacok, ez kihat a reálgazdaságra is, és olyan távlatokat nyújt ez a reál gazdaságnak, aminek az eredményeképpen nem lesz már olyan sok vállalati csőd, hiszen emiatt nagyon aggódtunk. Szeretnék reagálni arra, amit mondott, ami egyébként nagyon tetszett, de szeretnék egy-két pontosítást is kérni öntől. És az érdekelne, hogy hogyan lehetne leküzdeni a még meglévő szakadékot. Uh, Köszönöm szépen. Egyetértek önnel. A finanszírozási oldalon nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a bankok korlátlan likviditáshoz hozzáférjenek. Tavaly ez volt a fő feladatunk, és ezt a célt el is értük. Sikerült elkerülni azt, hogy nagy banki válságok alakuljanak ki, mint 2010-ben vagy 2011 elején. De még mindig három oka van, amiért a bankok nem hitelezik a gazdaságot. Az egyik a finanszírozás hiány, a másik a tőkehiány, a harmadik pedig, hogy nem akarnak kockázatot vállalni. Mi az első problémával foglalkoztunk, a másodikkal nem tudunk foglalkozni, hogy nincs elég, nem elég tőkeerések a bankok, de esetleg a harmadikat is tudjuk kezelni. Hogyha megkérdezik tőlünk, hogy eh, miért nem járunk el úgy, eh, mint eh, a többi jegybank, a, hiszen esetleg mi is hitelezhetünk. Mi tulajdonképpen már elmondtuk, hogy a bankok a saját ügyfeleknek kihet, ügyfelek felé kihezett hiteleiket fedezetként, biztosítéként felhasználják az LKB e felé. Persze ez még mindig nem eredményezte azt, hogy hatalmas sok, sok hitel áramlana a gazdaság, gazdasága, gazdaságba, és romlanak az üzleti ciklusok, nem nő a hitelek iránti kereslet a gazdaságban. Mit tehetünk? Nos, alapvetően meg kell várnunk, hogy a bankok ismét bizalommal tudjanak hitelezni. Lehetne strukturális intézkedéseket, például végre felépítjük a pénzügyi uniónkat, és így megtűnik a bizalom hiánya bankok és az államok között, de rövid távon meg kell várnunk, hogy a monetáris politikánk végül is meghozza a gyümölcsét, és el, eljut, le, jut a, leszivárog, lejut a gazdaságig is. Nagyon gyenge volt a negyedik negyed év tavaly a gazdaságban, de ugye a bevezetőmben is mondtam, minden felmérés mutatói azt jelzik, hogy a gazdasági tevékenység stabilizálódik, alacsony szinten ugyan. Azt hiszem, most meg kell várnunk az, hogy ez a hatalmas ösztönző, amit eh, az alacsony kamatszint eh, okozott, hogy ez eh, és egyébként ugye biztosítottuk a korlátlan likviditást a bankszektor szágára. Az overnight bankközi kamatok gyakorlatilag a nullához, nulla felé tendálnak. Ezek az intézkedések reményeink szerint a gazdaságot is segíteni fogják. Persze nem az LKB e feladata, hanem az országok és a kormányok feladata, hogy biztosítsák a bankok tőke ellátottságát. Most azon gondolkozunk, hogy hogyan, milyen módon lehetne javítani azt, hogy a monetáris politikánk hatásai érződjenek a valós, a reálgazdaságban, hiszen ez a nagy kihívás. Nem számunkra ez a legfontosabb probléma, politikai probléma. Köszönöm szépen. Most pedig Eliza Ferreira az szocialisták képviseletében kap 5 percet. Köszönöm szépen. Nos, tisztelt Drági úr, beszélt arról, hogy milyen intézkedéseket tettek az államadósággal kapcsolatban, hogy csökkenhessenek az államadóságok, illetve említette a felügyeleti mechanizmus, de nem ez az igazi probléma, nem az infláció probléma, hanem a recessziók az euróövezetben, különösen néhány országban. Azok az országok, amelyek még szintén nagy kockázatnak vannak kitéve, hozzájuk a trojka szokott ellátogatni, és meghatározzák, hogy a GDP hány százalékát nem haladhatja meg a költségvetési deficit. Hogyha a munkanélküliséget nézzük, itt nagyon riasztóak az adatok. A hatos csomag megpróbált bizonyos mozgásteret teremteni, de a Konti Bank, mely szintén a Trojka egyik tagja, figyelembe veszi-e azt, hogy az eddigi stratégia sikeres volt-e vagy sem, és hogyan lehetne néhány országban előrelépni? Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hiszen, ahogyan ezt már mondtam, ez a kettes számú politikai kihívás a számunkra, mit tehetünk ezzel kapcsolatban. Nagyon empatikusan mondom, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy az eurózóna több országa milyen súlyos helyzetben van. A költségvetési konszolidáció különösen a nagy, nagyon eladósodott országokban elkerülhetetlen. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez rövid távon a gazdaság visszaesését eredményezi. A kérdés tehát nem annyira az, hogy elhalasszuk-e a költségvetési konszolidációt, vagy lelassítsuk, hanem az, hogy hogyan tudjuk enyhíteni a fiskális konszolidáció hatásait, úgyhogy ezzel nem, még ne folytsuk el a költségvetési konszolidációt. Nos, hogyan tudjuk enyhíteni a káros hatásokat? Az egyik válasz az, hogyha jól tervezzük meg a költségvetési konszolidációt, és nem az adókat növeljük, hanem inkább a kiadásokat csökkentjük. Ez egyetemes igazság, de az eurozóna számára különösen igaz az, hogy már most is nagyon magasak az adók. A második megállapításom gyorsan és hatékonyan kell végrehajtani a strukturális reformokat a termékpiacokon és a munkaerőpiacon is. Két ország példáján láttuk, hogyha ez megtörténik, akkor megugrik az export, és akkor legalább a GDP-nek egy olyan komponense van, amelyik nem csökken. Ugye a fogyasztás csökken, a beruházások csökkennek rövid távon, de akkor legalább valami a folyófizetési mérleg javul. És ez is enyhíti már a rövid távú visszaesési hatás, hatásokat, a gazdaság szűkölését ellensúlyozza. Mire kell koncentrálni a kormányokra? Elsősorban arra, hogy hiteles pénzügyi terveik legyenek. Hogyha van a kormányoknak egy részletes, középtávú fiskális tervük, akkor ez megnyugtatja a piacokat a költségvetési terv részletei is nagyon fontosak, hiszen ahhoz, hogy megnyugodjanak a piacok, a középtávú tervek hitelesek kell, hogy legyenek. És hogyha ez így van, akkor elég minél részletesebb az ilyen terv, annál jobb, és persze minél részletesebb a terv, annál magasabb ennek a politikai hat, költsége is. Viszont a hitelesség megtérül, hiszen alacsonyabbak lesznek a kamatok és így a finanszírozás. Vissza kívánt kérdezni még erre? Igen, ha megengedik. Itt nem a konszolidációról beszélünk, hanem annak a mértékéről és hogy mennyi időt kapnak a költségvetési konszolidációra az országok. Súlyos recesszióba süllyed több eurozóna és azon kívüli ország, és ezt messz is vizsgálni kell, amikor bizonyos intézkedéseket javasolnak. Tehát kicsit észszerűbben kell talán megnézni azt, hogy milyen körülmények között várják el a költségvetési konszolidációt. Gondolom, hogy ezzel is egyetért. Igen, a költségvetési konszolidáció testre szabott kell, hogy legyen. Nem lehet egy egyfajta egységes keretet, egy one size fits all keretet meghatározni, ami minden országnak ugyanaz. A fiskális konszolidáció mértéke és sebessége a kiinduló adósság állomány mértékétől függ és a körülményekhez kell ezt hozzáigazítani. Nos, hogyha a konszolidációt nem a konszolidációt akarjuk lelassítani, hanem annak a káros hatásait enyhíteni. De hogyha visszalépnék a konszolidációba, akkor azt kockáztatnánk, hogy elvesztenénk a hasznát annak a sok áldozatnak, amit már meghoztunk. Úgyhogy nagyon vékony jégen mozgunk itt. Az ALDE következik. Volt Spitz Elnök úr, nekem is lenne több kérdésem. Az első a valuta háborúra, a második Ciprusra vonatkozik. Világosra tette a bevezetőjében, hogy az árfolyamok kérdése most nem fontos politikai cél. Nagyon is egyetértek ezzel, de azt is látnunk kell, hogy ez nem mindenki így látja. Japán és más országok igenis nagyon aktív árfolyampolitikát folytatnak, és néhány, egy volt USA pénzügyminiszter is azt mondta, hogy az árfolyamokkal, a valuta háborúval lesz probléma. A G20-ak is foglalkoztak az árfolyamok kérdésével, az árfolyam háborúval. Az eredmény nem kielégítő. Ugye két nap Európa 2%-ot erősödött a, ugyan a New Yorki tőzsde. De kérdezném, hogy ön hogyan ítéli meg ezt az úgynevezett árfolyam háborút? Másik kérdés, Ciprus. Németországban, a hazámban a e, Bundestag több képviselője világosá tette, hogy nem tudnak elfogadni Ciprus számára egy pénzügyi mentőcsomagot, ha csak Ciprus nem Ciprus nem hoz meg nagyon fontos döntéseket, például pénzmosás elleni intézkedéseket, azután az adó dömpinget meg kell szüntetni, különösen a vállalati szférában. És hogyha a pénzmosásból származó haszonnal tömnek be bizonyos lyukakat, ugye tudjuk, hogy kikről beszélünk. És akkor még a habatortán a pénzügyi tranzakciós adó. Mi az ön véleménye, az elemzésének az eredménye? A ciprusi kormány mennyire lesz képes megfelelni ezeknek az elvárásoknak? Köszönöm szépen. The first question on the exchange rate. Uh, Ami az első kérdését illeti az árfolyam háborút. Már elmondtam az előbb is, hogy az árfolyam alapvető dolgokat kell, hogy tükrözzön. Hogyha megnézzük a nominális és a valós árfolyamot az euró esetében, akkor látjuk, hogy egy hosszú távon általában a hosszú távú átlagnál vagyunk. Ez a G20-ak ülésén is elhangzott. És én mindig mondani szoktam, hogy az árfolyam nem az LKB e politikai célkitűzései közé tartozik. Viszont fontos az árfolyam a növekedéshez és az árstabilitáshoz. És következő prognózisok során azt is meg fogjuk nézni, hogy az árfolyamnak van-e hatása az infláció alakulására. Ugyanis ugye mindig az igazi árstabilitást akarjuk elé biztosítani ilyen kérdések kapcsán is. Hogy más országokban mi a helyzet? Csak azt tudom mondani, hogy a G20-ak, amit végül is kommunikáltak, az nem okozott csalódást, gyorsabban akarnak elmondani, elmozdulni inkább piaci alapú árfolyam struktúrák felé, az árfolyamok rugalmasak kell, hogy legyenek, és el kell kerülni az árfolyam hadakozásokat. Tehát együtt tudunk csak igazából növekedni. Nem akarom itt folytatni, hiszen hogy ez egy szabványszöveg, amit a G20-ak mindig használnak a záró közleményben. De van még egy dolog, amire gondolnunk kell. A, az árfolyam mozgások többsége, amit mostanában láttunk, nem igazából célzott volt, hanem Bizonyos országok makrogazdasági, gazdaság élénkítő lépéseinek volt az, volt az eredménye az árfolyam elmozdulása és túlzó, hogyha itt árfolyam háborúról beszélünk ennek kapcsán. Én sem azt mondtam, Mosz Moszkvában a G20-ak találkozóján a verbális fegyelmezettségre is felhívták a figyelmet, nem szabad túlzó megállapításokat tenni. Ciprus. Nos, hogy mondjam el, hogy mi az álláspontunk ezzel kapcsolatban. Üdvözöljük azt, amit a ciprusi kormány közzétett a az emlékeztető tervezetében az első egyeztetett intézkedéseket meg is hozták. A ciprusi elnökválasztások után nagyon fontos lesz, hogy elfogadjuk a programot. Az Eurogroup közleményében azt mondja, hogy lesz egy program, ebben meg kell egyezni. Ez rendkívül fontos, hogy az ország maga vegye kézbe majd a választások után ennek a programnak a megvalósítását. És biztosítani kell azt is, hogy ez a program fenntartható legyen. Nem akarom előre megítélni azt, hogy milyen viták lesznek. Most nem akarom megmondani, hogy majd hogyan érik el ezt a fenntarthatóságot. De ne feledkezzünk meg arról, hogy neki a dolognak is két oldala van. Egyrészt biztosítani kell, hogy Ciprus fenntartható pályán mozogjon, másrészt pedig nem szabad, hogy a pénzügyi rendszer instabilisá váljon. Ezért a tárgyalások tárgyalóasztal mellett mind a két szempontrendszer jelen lesz. Az transzparencia és a pénzügyi ágazat átláthatósága természetesen így kell, hogy javuljon majd Ciprusban. A 2013-ig felülvizsgáljuk a hitelezési politikát. És a kérdése utolsó részére válaszolva, a kiigazítási program utolsó változatában benne kell, hogy legyen az is, hogy a pénzmosás elleni és adócsaláni intézke, ellen intézkedéseket is nyomon követték, fellépnek ezek ellen, és a megvalósulást is ellenőrzik. Tehát nem elég, hogy jogszabályokat megalkossák, hanem biztosítani kell, hogy ezeket végre is hajtják. Itt itt is van ez a dokumentum, amit megszereztünk az EKB-től. Most pedig Robert Szájt következik. Köszönöm. Elnök úr. So, um, so it's obviously since the uh, Eurozone risk toolbox became much more powerful since uh, you, you also made very significant decisions. Nagyon fontos döntéseket hozott az LKB e a rendelkezésre áll eszközök keretében az államok és a bankok közötti kapcsolatot is át kell gondolni. Tavaly megállapodtak arról is, hogy az a bankunió első pillére az egységes fölgyeleti mechanizmus, az úgynevezett ESM, az eurózóna helyreállítását is segítheti, de csak akkor, hogy az eurózóna belüli bankok vesznek ebben részt. Ugyanakkor ez torzulást is hozhat az eurózóna belül és kívüli országok között, nem csak a pénzügyi ágazatban, hanem általában is. A két, az országok két csoportja gazdaság között is. Köszönöm hogy elmondta az egységes bankszanálási eh, mechanizmusról a véleményét, ugyanakkor a végrehajtásban késedelmet várható, hiszen a ESM-en belül az európai kereskedelmi bankok újratőkésítése megoldott, ugyanakkor az eurózónán kívüli bankok számára nem. Kérem, magyarázz el, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, hogyan lehet azt biztosítani, hogy a pénzügyi piacon az egységes belső piac ne torzuljon, illetve a versenyképességet károsan ne befolyásolja az eurozónán belül és or- kívüli országok tekintetében. Köszönöm. Thank you. Uh, no, I, I... Köszönöm. Az egységes bankszolálási mechanizmus szerintem a belső piacot nem veszélyezteti, sőt, SSM eh, szerintünk a, a bankhatóság munkáját egész, egészíti ki. Az Európai Bankhatóság eh, a felügyeleti mechanizmuson belül megteszi majd a dolgát. az ESM direkt újra, banki újra kapitalizációjával kapcsolatban tudni kell, hogy a nem eurózóna országok is csatlakozhatnak az ESM-hez, és akkor a bankjaik potenciálisan az ESM rekapitalizációs lehetőségeiből részesülhetnek. Köszönöm. Did you want to come back? Szeretne még egy kérdést föltenni? Van, van még ideje még egy kérdésre. just to, to precisely to understand. Because the last summer... Csak egy apró finomítást. Az eurózóna csúcson az a döntés született, hogy csak az eurózóna eh, bankjait lehet az ESM-ből közvetlenül eh, újra tőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a nem eurózóna tagok is eh, csatlakozhatnak az egységes felügyeleti mechanizmushoz, most akkor melyik az igaz? Az eurozónán kívüli országok az ESM-hez és az SSM-hez is csatlakozhatnak, és akkor az egységes felügyeleti mechanizmus tagjaként a direkt rekapitalizáció, újratőkésítés megnyílik előttük. Tehát nincsen, és nem, nem célunk semmiképpen, hogy, hogy felaprózzuk a belső piacot, hanem éppen ki teljesíteni kívánjuk ezáltal azt. Talán a jogi szakértelmemben van a hiba, de hát az Ekonban itt már beszéltünk erről. Vannak jogi akadályai annak, hogy az eurózónán kívüli országok az ESM-hez csatlakozzanak. Az én értelmezésem legalábbis ez. I, I, at this point I resign to the experts discussions about this. That... Ah, én csak a szakértők szavát szavára hallgathatok, de hát hogyha tévedek, akkor javítsanak ki. As you know, there's a lot of work. Ahogy tudják kollégák, folyik a munka a kör négyszögesítéséhez hasonlítanám ezt leginkább. Philip Lambert a zöldek nevében. Szinte már hiányoztál, Philip. You... Elnök úr, mindig örömünkre szolgál, hogyha itt van. Kiszámítható ember. Tehát, hogyha hibázik is, akkor azt mondta, hogy Európában magasak az adók, ez egy ez egy politikai kijelentés. Azt mondani, hogy Európában van, ahol magas az adó, ezt lehet mondani, de azt mondani, hogy Európában magasak az adók, ez egy politikai kijelentés, nem hiszem, hogy ez az ő mandátumába belefér. Másodszorban azt is említette, hogy rövid távon a a, bank, a fiskális konszolidációt, illetve arról is beszélt, hogy a, a tőke áttétel csökkentését is lassítani kell a likviditási szabályokkal kapcsolatban, ezt is elmondta. Ez a két kérdésem tehát. Ezek monetáris finanszírozás, állami és magán hitelekre vonatkozóan, úgynevezett helikopterpénz, ez mind-mind felmerült. Nehezen hiszem azonban, hogy ez a szerkezetváltás, amiről beszélt, az LKB beleegyezésén nélkül történt volna, tehát elméleti vita folyik, illetve a gyakorlati eh, részletek eh, Írószággal kapcsolatban. Eh, nem tudom, hogy kíván-e nyilvánosságot bármit mondani, ha igen, akkor azt roppant kíváncsian fogom hallgatni. Well, thanks a lot for your kind words as a way of Köszönöm kedves szavai. I, um... I won't comment on whether my statement is political or... Arról nem beszélnék, hogy politikai jellegű, természetű volt a kijelentésem. Tényszerű megállapítást akartam tenni. Le. Hi. That's okay. 3% a Google-nek ez, ez magasnak számít. Jó, ebben nem menjünk tehát bele, hogy politikai természetű kijelentés volt-e ez vagy sem. A tőkátétel csökkentésével kapcsolatban szerintem a bankok tőkátétel leépítését nem kell lelassítanunk. Az EKB azt kívánta elkerülni, hogy rendezetlenül folyék ez. Pozitív példát hadd hozzak Spanyolországét. Ezzel a bizonyos Asset Management Company vagyonkezelő cég létrehozásával reálisan értékelték ezeket, a, ezeket az eszközöket, és így nem kellett kiárusítani úgynevezett fire sale keretében, amikor mindegy, hogy mennyiért csak elkeljen, és e, ezek a kiárusítások, sürgős kiárusítások önbeteljesítő katasztrófákká válhatnak. Tehát amikor szükség van rá, akkor nem kell lelassítani ezt a tőkátétel csökkentést, hogyha ezt megfelelően teszik a, a, a bankok, e, akkor, e, akkor az nincs semmi gond, hiszen ez a, a hitelkihelyezésre is jó hatással lehet. Szeretnénk, hogyha a hitelek és a kölcsönök kihelyezése felgyorsul Európában. Az írószegi helyzettel kapcsolatban Ez egy tranzakció az ír kormány és az ír központi bank között. Az igazgató tanácsnak nem kell ezzel kapcsolatban pró vagy kontra döntést hoznia. Ugyanakkor az éves értékelés keretében a monetári pénzügyi helyzet éves keretés elemzése keretében ezt megtesszük majd, amikor az euróövezet egészéről írunk. Lesz, eljön tehát majd az ideje annak, hogy ezt az 1-2-3-as cikk szempontjából értékeljük, de ezen a ponton erre egyelőre még nincs szükség. Ugyanakkor elmondanám, hogy Volt egy ilyen mechanizmus Írországban, ami, ami eltűnt, most már azonban vannak olyan kötvények, amivel kereskedni lehet, és a központi bank a lehető leghamarabb a pénzügyi piacok stabilitásának összeegyeztethető módon ezt megpróbálja majd piacra dobni ezzel kapcsolatban azonban vannak pozitív fejlemények is. A jövőben roppant fontos, remélem ezzel mások kérdését is megválaszolom majd, az az, hogy az LKB hogyan szabadul meg ezektől a kötvényektől, de hát az LKB igazgató tanácsa majd csak az éves jelentésében tudja ezt elemezni. Uh, Pont 5 perc volt, úgyhogy most Elizabeth Matthias az GUE részéről. Köszönöm szépen, köszönöm, Dragi úr, hogy eljött ide ma hozzánk. Ön az alacsony kamatokról beszélt, erről ma nagyon sokat beszéltünk, de minnyáján tudjuk, hogy az alacsony kamat az mindig problémát hoz magával és ez az egyik alapvető probléma, amivel szemben állunk az euróövezetben. Ez Németországban is bekövetkezett már, úgyhogy amikor megszorításokról beszélünk, akkor azt a kérdést szeretném feltenni önnek, hogy ön hogy gondolja? Hogyan lehet a költségvetési politikákat növekedési irányba terelni, amikor a kamatlábak ilyen alacsonyak. És ami a kondicionalitást illeti. Már többször említette azt, hogy nem volt tőke injekció a gazdaságot illetően, nem volt elég tőke, nem volt jó tőkesítés a bankok számára, és az LKB megpróbált megbirkózni ezekkel a problémákkal, de volt egy olyan probléma is, amit nem említett, a kondicionalitás. Nos, szerintem a tagállamokra nem róhatunk ki úgy feltételeket, hogy közben a bankoknak feltétel nélkül adunk tőkeinjekciót. Úgyhogy meg kell oldanunk a problémát, de a bankoknak is feltételhez kell ezt kötnünk. Célokat kell kitűznünk, mert különben a likviditás nem lehetne helyreállítani, és az állampolgárok sem férhetnek hozzá a hitelhez. Szeretném a véleményét hallani. Válasz. Már mondtam, nagyon sok mindent tettünk, annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszerben a likviditási szintet megemeljük. Nem akarok túl negatívnak hangzani, de láttuk például, hogy a nagy cégek finanszírozni tudják saját magukat a cég saját erőforrásaiból kikerülik a banki rendszert. A probléma azonban az, és ez hat ki a növekedésre és a munkahelyteremtésre, a KKV problémája Európában. Ez körülbelül a foglalkoztatottaknak a 75%-át jelenti az Unióban, és a KKV-k leginkább a bankokhoz fordulnak erőforrásokért. Tehát Gozesz úr, amikor azt kérdezte, hogyan hozunk létre egy olyan helyzetet, ahol az általunk nyújtott likviditás a banki rendszeren keresztül eljut a kkv hoz Hát igen, ez még kihívás maradt. Ha megnézzük, hogy a világ többi részén mi történik, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mi is mindent megtettünk, amit máshol megtettek a megfelelő intézményi keretek között. A teljes forgó pénzeszközöknek a 80%-a átmegy a bankokon Európában. Tehát mi nem azt várjuk, hogy a pénzügyi közvetítésünk ö, teljes mértékben hatékony lehet, hiszen ez Európában a bankok közében van igazán. És ez a nagy kihívás Európában. Köszönöm. Kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen. Hagyj tegyek hozzá valamit. a feltételeknek a definíciója, amelyeket a bankok elé állítanának. Nem ez lenne az alapvető feltétel? Már megvizsgáltuk, hogy a bankok hogyan nyújtanak hitelt, hogyan kapnak hitelt, és ön maga is mondta, hogy figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, az lenne a legjobb, hogyha a kölcsönadott pénzeknek bizonyos százalékát alapvető feltételekhez kötnek. Válasz. Igen, ezt elég könnyű lenne mondani, de tételezzük fel, hogy rákényszerítünk egy bankot, hogy adjon kölcsön egy cégnek, teljesen mindegy, hogy mi történik, a cég pedig aztán csődbe megy. Akkor a bank elveszti a tőkéjét, és többet nem tud már kölcsönözni. Úgyhogy legyünk óvatosak, hogy mennyire akarunk feltételeket szabni a bankszektornak. Hiszen ha feltételeket szabunk, akkor fel kell vállalnunk a felelősséget azért, hogy rákényszerítjük a bankokat olyan dolgok megtételére, amit egyébként nem tennének meg. Tehát igen, ez egy kihívás, meg kell oldanunk, de ugyanakkor részben kell tartanunk, hogy ha bizonyos beavatkozásokat megteszünk a hitelpiacon, akkor milyen negatív hatásokat válthatunk ki. Köszönöm. Néppárt. Balc úr, köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány kérdésem, bár néhányat már feltettek. Hagyj kezdjem azzal, hogy Lettországban mi a helyzet úgy tűnik, hogy a monetáris unióba kéri a felvételét Lettország, és nagyon örülök annak, hogy ennek a témának a raportőre vagyok a parlamentben. A kérdésem az, hogy Lettország ön szerint mennyire van felkészülve egy esetleges euró felkarolási procedúrára. A következő kérdésem az egységes felügyeleti mechanizmus. Ön mit gondol jelenleg arról, hogy az EKB felügyeleti mechanizmusnak hogy néz ki az ütemterve, és hogy hogyan különül el ez a felügyeleti mechanizmus a nemzeti felügyeleti mechanizmusoktól. Ezt kritikusan szemléljük az Európai Parlamentben, úgyhogy most öntől kérdezem, egy ilyen megoldásnak milyen hátrányai lennének? On the first, uh, the ECB will... Először is az LKP e fogja értékelni, hogy Lettország mennyire teljesíti a kritériumokat, és hogy mennyire fenntarthatóak ezek. Nem tudom megelőlegezni ezt az elemzést. Ami az egységes felügyeleti mechanizmust illeti. Minnyáján nagyon szívesen teszünk föl kérdéseket arra, hogy hol tartunk. Néhány dolgot tartsunk kézben, még a jogi alapot nem hagyták jóvá. Tudják, hogy a konzultáció még folyik ha a rendeletet elfogadják, akkor az LKB e negyed évente jelentéseket küld az intézményeknek arról, hogy hogyan valósítják meg a gyakorlatban, és ez a jelentés, ez nyilvános lesz. Elkezdtük az előkészítő munkát, de kötelező adminisztratív elkötelezettséget nem tettünk, amíg a rendeletet el nem fogadják. Úgyhogy még nincs itt az ideje ennek a kérdésnek. Végeztetünk egy tanulmányt, egyet a sok közül, és csak egy vázlat. És már is változik. Did you want to come back? No? Szeretne kiegészítő kérdést? Nem, úgyhogy akkor Pablo, néppárt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sharon. Elnök úr, ahogy már mondta, már látjuk, hogy a piacokon bizonyos országokban a versenyképesség és a bizalom nő, de hallottuk, hogy a legnagyobb kihívás, főleg a déli gazdaságok számára, az az, hogy a hitel a bankoktól eljusson a KKV-kig. Gozesz úr is mondta, enélkül a reálgazdaságot nem tudjuk helyreállítani. A KKV-k úgy finanszírozzák magukat, hogy megszabja ezt az, hogy hol helyezkednek el, nem a piaci helyzetüktől függ a finanszírozásuk. És ez elég furcsa képet fest, például a Financial Times-ban ma van egy cikk arról, hogy hol helyezkednek el a kkv ez hogy hat ki a tevékenységükre. Ezzel kapcsolatban már tettek intézkedéseket, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon leegyszerűsítés a dolgoknak. Ha azt mondjuk, hogy nincs szükségük a KKV-knak a hitelekre, mit tehetnénk annak érdekében, hogy a KKV-knak ne kelljen saját maguknak finanszírozni magukat a déli országokban. Köszönöm. Well, I, I said, said... Válasz. Már mondtam, ahhoz, hogy egy bank egy KKV-nak kölcsön adjon, hát igen, a kereslet megvan. De Az lkp e nak van egy tanulmánya, és ez azt mutatja, hogy bizonyos országokban meg kell különböztetnünk a kölcsönt felvevők típusait. Vannak olyanok, akiknek nagyon nagy az adóságuk, és ezért nem kaphatnak kölcsönt, aztán vannak olyanok, akiknek nincs adóság, és kapnak hiteleket. Tehát van kereslet, de attól is függ ez, hogy az éves kimutatása, a mérlege hogy néz ki az adott KKV-nak. Tehát a kockázati tökét illetően el kell fogadnunk, hogy a hitelnek több időre van szüksége, hogy eljusson a valós gazdaságba. Mert ezeket a pénzeket, amiket beruháznak a KKV-k, időbe telik, amíg hasznot is hajt, és likviditássá válik. Úgyhogy gyakran a kkv nem találnak az adósságaik miatt bankot, amely kölcsön adna. Aztán már a az OMT-ben már válaszoltunk arra, hogy mik azok az úgynevezett redenomination riskek. Ne felejtsük el, hogy azért jutottunk ebbe a helyzetbe, mert a kamatok egyszerűen megugrottak a deficit szinteknél, és azért, mert a gazdaságpolitikákat nem igazították hozzá a valósághoz. Tehát ezt illetően nem tudunk mit tenni. Vannak olyan országok, ahol a piaci árok bizonyos, árak bizonyos mértékben másképp reagálnak, mint más országokban. Ez elkerülhetetlen. Ezek a kockázati prémiumok ezek azonban kihatnak a hitelek árára, ha úgy tetszik, ezért a bankok inkább államkötvényeket vásárolnak fel, és nem ruháznak be a magánszektorba. Így aztán a pénzügyi konszolidáció és a struktúrális reform kéz a kézben kell, hogy biztosítsa a fellendülést. Csak így lehet a kamatlábakat lenyomni, és olcsóbbá tenni a hiteleket. És az ön megítélése szerint, hogyha a KKV-k eltérő költséggel, eltérő kamatokkal tudnak, tudják csak hitelezni magukat, ezt nem lehetne valahogy egy kicsit bekorlátozni a különbségeket a belső piacon? Ahogyan elmondtuk, egy fokozatos helyreállásra számítunk, illetve arra, hogy fokozatosan ugyan alacsony szinten stabilizálódik a gazdasági tevékenység. Hogyha a monetáris politika továbbra is ilyen marad, mint most, akkor ez el fogja érni a reálgazdaságot is. De a strukturális reformokat folytatni kell, ugyanúgy, mint a költségvetési konszolidációt. Hogyha nem hitelesek a szereplők eh, néhány országban, illetve néhány állam sem elég eh, hiteles. Ezt okos, ha, okozhatja az is, hogy lelassítják a konszolidációt, vagy valami miatt eh, nem hitelesek. Ez azonnal tükröződik majd a kockázati kamatfelárakban, és akkor ez érinti rögtön az adófizetők eh, pénzét, a magánszektort is, hiszen az ő hiteleik egyre drágábbak lesznek emiatt. Fánkok kollega következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. December 5-én két kérdést intéztem önhöz írásban a 118. cikk értelmében. Az egyikben a nyerességek transferére kérdeztem rá, tehát a nemzeti tagállami jegybamboknak, és azt követően a nemzeti kormányoknak adják át, utalják át ezeket a nyerességeket a 123 per 1 értelmében. Az EKB tulajdonképpen a görög államkötvények kapcsán tulajdonképpen nyereségre tett szert. Én decemberben is már rákérdeztem, hogy mi lesz ezzel a nyerességgel, de akkor nem válaszolt. Először is az első felvetése. A görög államkötvények nyeressége, ami az EKB-nél keletkezik, ez az EKB nettó nyerességének a része. Az LKB e nettó nyereségét pedig szétosztjuk az euróvezet vezet nemzeti jegybankjainak annak arányában, hogy mennyiben részesednek az LKB e tő, saját tőkéjében. Ha az LKB nyereséges, akkor ez növeli a tag jegybankok nettó nyerességét. Tehát az LKB nettó nyerességét szétosztják a részvényeseknek, teljesen összhangban azokkal a szabályokkal, amelyek a nemzeti jegybankokra vonatkoznak. Tehát a nemzeti jegybankokon keresztül osztja le a nyerességet az LKB, és hogyha van valamilyen más nemzeti szabály, akkor annak mentén osztják szét a részvényesek felé a nyerességet, ezek lehetnek kormányok, vagy nem kormányok. A tagállamok kormányai döntik el, hogy hogyan használják fel a jegybankjuktól kapott nyerességet. És bármelyik euróövezeti állammal kapcsolatban mindig a kormányok döntik el, hogy hogyan mire költik el ezt a nyerességet. 2011. november 27-én az EKB leszögezte, hogy az EKB figyelembe fogja venni azt a lehetőséget, hogy az S&P portfóliónak eh, megfelelő összeget eh, fognak eh, félretenni egy külön számlára, annak függvényében, hogy Görögország végrehajtja-e a szükséges reformintézkedéseket. Most nem akarok itt a számokon lovagolni, még csak annyit mondanék, hogy az EKB 2012-es pénzügyi eredményét közzé fogjuk tenni három nap múlva, feb 2013. február 21-én, tehát minden adatunk nyilvános lesz. A második kérdése mi is volt? A második kérdésem arra vonatkozott, hogy az LKB e a görög állam kötvények kapcsán, ugye, amiket felvásárolt a másodlagos piacon, ezeknek az érték, ezeket mire használta fel, vagy mi történt ezekkel a görög kötvényekkel? Én azt hiszem már megválaszoltam ezt a kérdést, tulajdonképpen akkor mind a két kérdésére már válaszoltam. Köszönöm. Tehát a tagállamok jegybantjai kapják meg, és ők a saját jogszabályik alapján osztják szét ezt azután a részvényesek között, amelyek lehetnek államok is, és az államok eldöntik, hogy azután mit továbbítanak ebből Görögországnak. Lehet, hogy eh, valamit nem értettem, a, tehát a hozzáadott értéket kérdezte, a nyereség, amiről beszélek, eh, az az amortizációt is tartalmazza. Tehát ez a látens nyereség, eh, vagy plusz érték, ami a nominális névérték felett van, erre gondoltam ez a piaci értéken felüli értékről beszélünk, de ez nem nincs benne a bank eredmény kimutatásában. Ott a piaci érték szerepel, csak viszont ez a látás hozzáadott érték, ez, ez nem szerepel, és ez 2012-ben 1,4 milliárd volt, ez a plusz érték, és akár 15 milliárdig felmehet ez a látás nyeresség. Három nap múlva közé teszik az adatainkat, abban megnézhetik majd. Akkor három nappal később kellett volna talán ezt eh, a megbeszélést is megszerveznünk. Most az EPP nevében Diego Fer következik. Köszönöm szépen, drági úr! Mindenek előtt üdvözlöm Önt itt ma és azzal kezdeném, hogy nagyon sok mindennel egyetértek abban, amit ön ma elmondott. Különösen igaz ez arra, hogy konszolidálni kell az államháztartásokat. Én portugál vagyok, biztos, hogy ott nem szabad az adósságot növelni, sem a közkiadásokat. Elég rosszak az adataink, a deficit, stb. Arra kérdeznék rá, amit ön mondott azzal kapcsolatban, hogy a kiigazítási programoknak mik a köz, rövidtávú hatásai, és hogyan lehet a fiskális konszolidáció negatív hatásait esetleg enyhíteni. Nincs egy, egy üdvözítő megoldás minden ország számára. Ezzel egyetértek. De hogyan ítéli meg a kiigazítási vagy konszolidációs programokat azok az országok, azon országok esetében Portugália és Írország, amelyek megfelelnek a számukra előírt követelményeknek. Ezeket a programokat, ha szükség van rá, lehet majd módosítani, hogy rövidtáv intézkedésekre gondolok, esetleg adó intézkedések, ami megkönnyíthetik az adófizetők helyzetét ezekben az országokban. Hát nem biztos, hogy értettem a második kérdését, ne haragudjam. A második kérdésem az volt, következő volt. Vannak-e olyan intézkedések vagy feltételek, amelyeknek az alapján módosítani lehetne ezeket a konszolidációs programokat annak érdekében, hogy a rövid távú hatásokat enyhítsék. Tehát például alkalmazhatnak -e ezek az országok olyan adó intézkedéseket, amelyekkel serkentik a beruházásokat, vagy élénkítik a gazdaságot. Köszönöm. Itt a kulcs elem a következő. Hogyha a jelenlegi helyzetet összehasonlítjuk az egy évvel ezelőtti helyzettel, azt kell mondanunk, hogy minden területen nagyon jelentős előrelépés történt. Minden területen, minden fronton. Tehát a fiskális konszolidáció, a strukturális reformok, a bankszektor területén, helyreállt a bankok működése. Persze eltérő sebességgel történt az lépés az különböző országokban, de nagyjából minden ország, a súlyos helyzetben levő országok és a különböző programok alatt levő országok is jobb helyzetben vannak most, mint egy évvel ezelőtt. Ezt látjuk több indikátor alapján is. Nem látszik még ez a javulás a foglalkoztatásban, de sokkal jobb a folyófizetési mérleg, nőttek az exportok, az egy főre jutó járulékos bérköltség is csökkent sok országban, visszatért a bizalom, javult a versenyképesség. Ezt látjuk nagyjából minden területen. És ahogyan elmondtam, látjuk, hogy a költségvetési konszolidáció eltérő sebességgel zajlik a különböző országokban. De ugye én mindig arra biztatnék mindenkit, hogyha helyezünk perspektívába mindent, hát tavaly sokkal-sokkal komolyabb, súlyosabb volt a helyzet az euróvezetben. Ha értékeljük a mostani helyzetet, akkor jóvá kell hagynunk az, amit tör, azokat az intézkedéseket, amelyeket tettünk, továbbra is ambiciózusnak kell maradnunk, és különösen azok az országok, amelyek lemaradtak a strukturális reformok területén, őket kell emlékeztetni arra, hogy minél többet tesznek, annál inkább enyhítik a csökkeni a fiskális konszolidáció miatti csökkenő keresletnek a gazdaságot szűkítő hatását. A második dolog, eh, nem eh, sorolhatom fel az összes eh, előrelépés vagy területet, ahol javulás volt. Csak néhány példát hadd mondja. Tavaly, körülbelül az évnek ebben az időszakában, mint most, az állami kötvény kibocsátások 90 százaléka a legnagyobb országokból jött most az államkötvény kibocsátások 60%-a érkezik a periféria országaiból. A beruház befektető köre tágult, tehát az államkötvényeket nem csak az állampolgárok, a bankok és a e, nagy nem bank e, vállalatok veszik meg, hanem nagyon sok befektető az egész e, euróvezeten belül és azon kívül is. Az euróvezet folyófizetése mérlege jelentős mértékben javult eh, a tőkebeáramlás miatt. A világ többi részéről érkezett tőke az euróövezetbe és a periféria országaiba is. Persze folytathatnám, ugye a volatilitás történelmi mélyponton van. Túl sokat beszélek ez a gond? Jó. A második kérdésre még azért röviden válaszolhatok, igen, nagyon gyorsan. Minden országnak van lehetősége arra, hogy áttervezze a programját az adott, elfogadott pénzügyi borítékon, kereten belül. Elnézést, ilyen érdekes hozzászólás közben megpróbáltam megszakítani. Ferzsvans Beresz következik. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, a piacok úgy vélik, hogy a bank, központi bank beavatkozás követően megnyugodtak a dolgok, és az alapköltségek alapján elindult valami egy igazi monetáris és bankunió irányában. A decemberi csúcs ennek a célnak, ennek a témának volt szentelve, és a négyek bankja, mint hogyha létrejött volna, és júniusra alasztották sajátos módon ezt a kérdést. A négyek csoportja, mint hogyha azóta eltűnt volna, feloldódott volna. Ön szerint? Eh, a nőnek mi a vélemény ezekről a fejleményekről? És a monetáris politikával és bankfelügyelettel kapcsolatos kihívások terén ön szerint hasznos lenne, hogyha mindez ön nélkül történne, vagy a véleménye szerint a bankunió terén a jelenlegi helyzet biztosítja, hogy ön is beleszólással bírhat ezekbe a kérdésekbe. Legalábbis, hogyha jól értettem, akkor a válságmegoldási mechanizmus gyorsabb végrehajtását szeretné. Hogyan képzeli el ezt a változó geometriát, ha úgy tetszik. Uh, first thing, yes, I mean, condition... Igen, javultak, jelentősen javultak a feltételek. Uh, az OMT az OMT-nek köszönhetően, illetve a kormányzati fellépésnek köszönhetően. A nemzeti kormányok, eh, hogyha nem láttak volna a reformoknak, akkor semmiféle eh, uniós eh, felépés nem lenne elég. Egy igazi monetáris uniót kívánunk építeni, elkezdődött ez az irányú munka tavaly. Ez az év elsősorban a végrehajtásról szól, nem az új szabályokról. Ennek több oka is van, ezeket önök jobban ismerik, mint én. De végrehajtásban eh, van a lényeg. A döntések megszülettek, most már azt kell megmutatnunk, hogy ezeket át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Az LKB, az SSM-en dolgozik az Európai Bizottsággal együtt, hogy hogyan nézzen ki ez az SSM hatóság. Persze eh, a bizottságra várunk ez ügyben Nagyon imponáló haladást értünk el ezen a téren, nagyon sokat várunk a jövőben is ettől. Oh, you also asked about the group of... A négyek csoportjáról majdnem megfeledkeztem. A tanács elnöke, ha kikéri a véleményünket, akkor természetesen azt nem tudjuk meg magunknak, de a tavalyi felálláshoz képest kicsit változott a helyzet, legalábbis ami a formális, ami a formát illeti. Um. Köszönjük. Mário Mauro a néppárt nevében következik. Köszönöm, elnök asszony. Nos, elnök úr, ha megengedi, akkor visszatérnék az a kis és középvállalkozások problémájához, illetve a reálgazdaság finanszírozásának a kérdéséhez, hogy egy tágabb eh, perspektívából szemléljük ezt a kérdést. Tudjuk, hogy eh, nehéz hitelhez, kölcsönhöz eh, jutni, és azt is tudjuk, hogy a pénzügyi piacok normalizációja is nehezen alakul, és ez még nehezebben érhető tetten a reálgazdaságban. Kérdésem azonban az, hogy a központi bank tervezi-e, hogy finanszírozással segíti, szigorú feltételek mellett persze, a bankokat a KKV hitelek ösztönzés érdekében. Bank of England, tehát az angol központi bank, vagy angol jegybank, jegybank rendelkezik ilyen programmal, önök terveznek a sonlót. Hogy azt elmondottam, mi is tisztában vagyunk ezzel a szakpolitikai kihívással, szerintem sokat tettünk már ezen a téren. A hitelkehezés finanszírozása terén felléptünk, és azt mondtuk, hogy jó, akkor a kihelyezett hiteleket felhasználhatják a további eh, hitelek garanciájaként, hitelgaranciaként. Eh, ezzel próbáltuk könnyíteni a helyzetet tudunk a brit jegybank irányú programjával, de hát próbálunk mi is valamit tenni ez ügyben, ahogy azt említettem korábban. A szigorú feltételek terén nagyon körültekintőnek kell lenni, hiszen hogyha arra kényszerítjük a bankokat, hogy az arra nem érdemeseknek adjanak hitelt, és be csődölnek be ezek a hitelek, behucsolnak ezek a hitelek vagy kölcsönök, akkor csak tovább rontjuk a helyzetet. Tizenhét ország kiválasztott programjait kell figyelemmel, kellene figyelemmel követni. Ezen esetben, amikor hit, további hitelkehelyezésre adunk finanszírozást, akkor egyszerűen sokkal bonyolultabb a felügyelet. Bocsánat, hogy angolul beszéltem, elnézést, kollega. Okay, uh, did you wish to come? Igen, van egy pót kérdése Mário Maurónak? Okay, in that case... Nincsen, akkor tovább ugorhatunk Leonardo Dominicire. Presidente, <clears throat> vorrei partire dall'Italia, non per una questione... Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, én is Olaszországról szeretnék beszélni. Nem azért, mert mindketten eh, olaszok vagyunk, de a Monti di Paschi di Siena helyzetéről nyilván többen olvastak, hallhattak, ami komoly kihatással lett az egész olasz bankrendszerre, ezért eh, egész Európa eh, árgus szemekkel figyeli az olasz pénzügyi világ alakulását, bankvilág alakulását. Egy évek óta azt mondta mindenki Olaszországban, mint egy mantraként, ezzel próbálva, eh, mint egy önigazolást kialakítani, hogy mi jobbak vagyunk, eh, mint más tagállam bankrendszerei, mert nézzék meg, hogy hogy álltuk a eh, válság, válságos időket. Aztán látjuk, hogy bizony előbb-utóbb Olaszországot is utolérik ezek a problémák. Ön szerint az olasz bank felügyeleti rendszer felvizsgálatára nem lenne szükség, főként ami az alapítási szabályokat illeti, illetve a gazdasági minisztérium hatáskörét. Ön szerint nem kellene a banki vagyontárgyak eszközök felülvizsgálatát elvégezni? Illetve hogyan helyezkedik el, helyezhető ez el a, a, a, mindaz az elmondottakban, ami az SSM-re és a bankunióra vonatkozott. Kedves kollega, olasz bekérdések, belpolitikai vagy eh, kérdések ezek, ezért nem válaszolnék mindenre, nem hiszem, hogy mindenkit érdekel ilyen részletekben az olasz bankunió. Az olasz eh, eh, bankrendszerben nem volt szükség állami pénzre, közpénzre, ahhoz, hogy a rekapitalizációt, az újratökésítést elvégezzük. Vannak persze elszigetelt esetek, egyre ön is konkrétan utalt, de sokkal jobban állt a, a válság viharát az olasz bankrendszer, mint jó néhány más tagállamban. Egyébként az említett esetben szerintem itt büntetőjogi kérdések is felmerülnek, de ezt most hagyjuk. Az elhúzódó recesszió miatt kerül nehéz helyzetbe az olasz banki ágazat, hiszen egyre több a az olyan kölcsön, amit nem fizetik a részleteit, a kamatok alakulása is komoly nyomás alá eh, helyezi a bankrendszert, eh, de azt hiszem, hogy a legnagyobb bankok eh, kapitalizációjával nincsen gond. A Monte de Paschi tőkeinjekcióra szorul, azért, mert a portfólióját 2011. szeptemberi eh, árakban árazták be. Hogyha mostani árakat néznénk, akkor más lenne a helyzet. De általánosságban véve eh, az olasz bank ágazat, bankszektor nehézségeinek az oka az elhúzódó recesszióban keresendő. De még egyszer mondom, a legnagyobb bankok kapitalizációjával nincsen semmiféle gond. Egyébként egy másfél éve most már, hogy nem követem napi szinten az olasz banki folyamatokat alapvetően az olasz nemzeti bankban kell bíznunk, az ő feladata, hogy ezt figyelemmel kövesse. Igen, köszönöm a választ, elnök úr. Én is arra a tényre próbáltam mutatni, hogy Viszkó úr is felvetette ezeket a kérdéseket. Akkor én csak visszautalni tudok az ő által elmondottakra, ami a bankalapítási kérdéseket illeti. Erre most hosszabban nem térnék ki. Köszönjük! néppárti hozzászóló következik. Köszönöm szépen, <clears throat> köszönöm, elnök úr. Van egy mondás svédül, nevezetesen, akkor köszönjön vissza az ember, amikor már eltávolodott otthonról. Hát ugyanez igaz a fellentülésre is. Nyilván említette a munkahegység költségét, a kereskedelmi mi számlákat, és, és így tovább a változásokat, de azért az igaz, hogy a legtöbb gazdaság Európában még válságban van, és az előrejelzések se túl szépek. Aztán vannak még kockázatok a költségvetési politikákat illetően. Nem tudjuk még, hogy az új fiskális paktumot néhány tagállam hogy fogja tudni teljesíteni. Én szeretném arról beszélni, hogy a pénzügyi stabilitás illetően ön milyen akadályokat, visszaeséseket lát. És ha ezeket be tudja azonosítani, mondja meg azt is, hogy hogy kerüljük el őket. Hát nyilván ez a, az egymillió dolláros kérdés. Well, the, uh... Válasz? Én azt mondtam, hogy több jel is utal arra, hogy az euróövezetben a pénzügyi stabilitás nőtt, és a bizalom is. És az is, hogy az euróban való bizalom is nőtt. Említettem azt is, hogy van néhány tényező, amely alátámaszthatja ezt az állítást. De alapvető helyzet azért még nagyon törékeny. Amíg nem látjuk a növekedésnek kézefogható jeleit, addig ez így marad. Látnunk kell azt, hogy a reálgazdaságba irányul a hitel áramlás. Már mondtam, hogy ö, még mindig lefelé ívelőek a kockázatok, mert kicsi a kereslet, kicsi a beruházási ráta, nem elég a fogyasztás, tehát még nem tudjuk, hogy mi lesz. És tartom ezt az állításomat. Közben azonban tovább kell folytatnunk azt a munkát, hogy az egységes mérlekünket, az állami mérlekeket, a banki mérlekeket kiavítsuk, A tőkepiacokat fel kell tölteni, a fragmentációt el kell kerülni. Sok kérdés ahhoz kapcsolódott ma, hogy folyik a széttagolódás. Például az egyik kérdés az volt, hogy a KKV-k miért fizetnek különböző nagyságú kamatokat, a különböző régiókban. Hát pont ez a széttagozódás a probléma. Szerintem többet most már nem tudunk tenni jelenleg. Tehát várnunk kell, dolgozni rajta, és az állami és a magánszektorban is, és az európai szinten is az irányzással a monetáris unióban igazi uniót kell elérnünk. Köszönöm. Pótkérdés. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez nagyon jó válasz volt. És én ajánlanám, hogy mindenki gondoljon vele ebbe a svéd mondásba, mert ha megnézzük az elmúlt három-négy évet, túlságosan és sokszor elköszöntünk annélkül, hogy átkeltünk volna a folyón. Úgyhogy néha kicsit egy realistább, pragmatikusabb visszatekintést kellene megvalósítanunk. Néha túlságosan az optimista verziót akarjuk elfogadni, és nem vesszük figyelembe a tényeket. Válasz. Igen, ezt megpróbáljuk elkerülni. Biztosak akarunk lenni abban, hogy a helyzetet valósan mérjük fel, pénzügyi, banki és reálgazdaság értelemben is, mielőtt elköszönhetnénk és mosnánk a kezünket. Elnök, e, Ole Schmidt nem szándékosan nemzetek szerint osztom be önöket egyébként. Elnézést, hogy megint az északiak veszik át a terepet. Az lenne a kérdésem. Mondjon okot arra, hogy Dánia és Svédország miért lépne be az eurozónába? Én pro-euró vagyok, de ön mit mondana a kritikusoknak? Ők azt mondják, az euró a probléma. Ez nem megoldás, ez a probléma. És nem hallgatnak rám a közvélemény. Sőt, szerintem Gunnárra sem hallgatnak, de ön sújtathatná ennek az érvnek a válság után majd lesznek új országok, akik csatlakozni akarnak. A következő kérdésem a tranzakciós adót illeti, és az új javaslatokat a bizottság részéről. Látszik, hogy aki nincs benne az eurózónában, annak vannak extra problémái. Ön szerint a kibocsátási elv megoldhatná ezt a problémát? Amikor olyan cégekről vannak szó, amelyek nincsenek benne az eurozónában, sokkal nagyobb költségekkel néznek szembe, pontosan a tranzakciós adó miatt. Ez egy nagyon nagy kérdés az országok számára, mint az enyém. Válasz. Először is. Hát én részrehajló vagyok, mert azt gondolom, hogy az euró az egy jó dolog. és csak akkor sikerülhet a projektünk, hogyha rendbe tudjuk rakni a gazdaságot, hiszen mindjárt a válság áldozatai vagyunk. Hogy mondjak egy példát, hogyha a 2008-as válságot vesszük, a különböző valuták hogyan teljesítettek? Ha akkor sokkal több különböző valuta lett volna, akkor sokkal nagyobb lett volna az instabilitás. De jó, részre hajló vagyok. De igazából az, hogy valaki belép az eurózónába vagy sem, az az adott kormánytól függ. És az adott országtól. Úgyhogy én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy lépjenek be. Sok minden szól az euró mellett. Most már van egy pénzügyi piacunk, ami majdnem akkora, mint az USA-é. Árstabilitást tudunk biztosítani, és ez sok ország számára egy új dolog, hiszen a történelem legalacsonyabb kamatlábait láttuk. Most nagyon könnyű elfeledkezni arról, hogy mik az érvek az euró mellett, mik a hasznai mert mindenki csak a válságra koncentrál, a munkanélkülségre, a fiatalok körében tapasztalható munkanélkülségre, mert nagyon nagy. De is a lista ennek ellenére a pro oldalon nagyon nagy. Aztán a következő kérdés az adózást illetően. Nem tudom, nem tudom, ezen a területen személy szerint nem vagyok szakértő. Pót kérdés. <clears throat> Minden tisztelettem az öné. De ez itt egy politikai testület, úgyhogy én politikai kérdéseket teszek föl. És tudnunk kell, hogy ön és az LKB mit gondol, hiszen önök a, talán a legmegbízhatóbb entitások az EU-ban. Jó, ne próbál meggyőzni az euróról, de én azt gondolom, hogy az olyanoknak, mint ön, pro-eurónak kell lennie, ezt hangosan kell prédikálnia, soha annyira, mint éppen ma, mert szükség van az érvekre, hogy miért konszolidáljuk az eurót. Trisé úr is mondta, ez a közös sorsunk. És szerintem az északi népeknek ezt hallaniuk kell, és szerintem azért kritizálhatna egy kicsit a tranzakciós adót, Válasz. Jó, elviszem magammal ezt az üzenetet. Köszönöm. Elnök, mindenki szeretné, hogyha Mário neki beszélne. Gémi csalór. köszönöm szépen, elnök úr, Draghi úr. Írország megmutatta azt, hogy az államháztartást rendben akarjuk tartani. 2008 óta 30 milliárd eurónyi konszolidációt hajtott végre, ez a GDP-nknek majdnem a 20%-a. De a kezességet illetően most 3,7%-ra csökkent ennek a, az aránya. És Az, hogy így csökkent a likviditási segély. Figyelembe véve, hogy az LKB azt mondta, hogy felülvizsgálják az Írországnak nyújtott segélyeket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a, az elkötelezettségeknek eleget tegyenek, akkor én feltételezem, hogy megteszik ezt, és komolyan veszik ezt. De a kérdésem ez, Február 7-én, amikor bejelentették ennek a segítségnek a létét, ön azt mondta, hogy az Ír Központi Bank és az Ír kormányt illetően mindenki elfogadta a feltételeket. Úgyhogy a kérdésem az, van-e az utolsó tanácsülés óta tartalmi változtatás én feltételezem, hogy nem. Igazam van, drági úr? I, I just wonder what it means exactly. Hagy nézem, hagy nézem át, hogy mit jelent ez. Hogy változott-e, vagy nem változott. Valami illetően, amit tudomásul vettünk, mert én csak ezt mondtam, hogy tudomásul vesszük. Hát tudomásul vettük, úgyhogy egy héttel később nem mondhatom, hogy most nem tudunk róla, úgyhogy nem egészen értem, hogy miféle változtatásokra utal. Én nem mondhatom azt, hogy tudok róla, aztán meg nem tudok róla. Pot kérdés. Köszönöm, nekem elég a válasz, ha azt mondja, hogy tartja az eredeti jegyzékben foglaltakat. Köszönöm. Um, Gay, did you want to come back any... Elnök, szeretne még igen, köszönöm az esélyt, dragi úr. Nézzük az előttünk álló évet. Ön szerint az ír gazdaságot illetően Írország nem sokára kilép az eurózónából, figyelembe véve az írgazdaság helyzetét. Nem sokára kilép az írgazdaság a programból. Really prejudge that, but certainly Ireland has been... Uh, Nem tudom. A program, amire utalt. A program maga sikeres volt. És tényleg nagyon nagy sikereket értek el, csak vannak még olyan részei a pénzügyi szektornak, ahol még lépnünk kell. de szerintem Írország nagyon jól teljesített, csodálatosan. Úgyhogy szerintem van ennek egy lejárati dátuma? Igen, ez ez év vége, és majd akkor meglátjuk. Elnök, elnézést szeretnék én is az ír helyzethez hozzászólni, mert igaza van abban, hogy mivel ön tudomásul vette, és ezt a kifejezést használta, most már nem alkalmazhat ellenvetést, mert kiadják a kötvényeket, és kijutnak a piacra. Válasz. Nem, nem, nem. Majd értékeljük, hogy a 123-as cikknek hogy felelnek meg, és majd akkor megnéztük, hogy az ír kormány és az ír központi bank közötti tranzakció megfelel-e a szerződés 123 cikkének. Ha nem, akkor lépéseket teszünk. Köszönöm a magyarázatot, és most uh, uh, Péter Simon. Igen, Dragi úr. A kérdésem az, hogy ha az Európai Központi Bank európai felügyeleti szerv lenne, akkor hogyan néz neki ez az eszmecsere? Már ma is az a helyzet, hogy az átlag állampolgár akkor férhet hozzá az LKB dokumentumaihoz, hogyha a közérdekeknek ez nem mond ellent. A bíróság úgy döntött, hogy az LKB-nak e van két tanulmánya Görögországról, és azt nem lehet nyilvánossá tenni, mégpedig azzal az okkal, hogy ez veszélyeztetni az unió gazdaságpolitikájának közös érdekeit és Görögország helyzetét, ha nyilvánosra tennék ők. De hát ez itt egy nyilvános fórum. Ha önök lesznek a felügyelet, és akkor gondoljunk bele a nagy intézményekbe, tehát, hogyha a felügyeletkor már valami igazán nagy probléma merül fel, összeütköznek egy intézményt illetően, akkor nyilvánvalóan, hogy a közérdek is ö, azt diktálná, hogy az állampolgárok információt kapjanak. Tehát Ön hogy gondolja az államokat és bankokat, illetően vitás helyzeteket? Hol van az a határ, amikor ön a közérdek védelme érdekében nem akar már velünk párbeszédet folytatni? A válasz. Két aspektusa van ennek a kérdésnek. Az egyik a beszámoltathatóság. Az egyetlen dolog, amit el tudok mondani, az az, hogy az EKB beszámolhatatható akar lenni minden formátum és mindig. És persze az, hogy felügyeleti szerv legyünk, az megemeli annak a szükségességet, hogy igenis átlátható és felelősségre vonható legyünk. Tehát a az LKB-t illeti, semmilyen ellenvetésünk nincs az ellen, hogy még többet beszámoltassanak minket, nyilvánvalóan, hogy ezt szívesen megtesszük. Az, hogy most én megmondjam, hogy hol a határ, hát azt a parlament és a jogalkotó kell, hogy eldöntse. Ön a Bloomberg görög jelentésre utalt. Hát az a baj, hogy a központi banknak és a felügyeleti mechanizmusnak ebben az esetben eltérnek az elvei. Tehát továbbra is a monetáris politikát és a felügyeletet szét kell választanunk. Tehát az LKB monetáris intézmény ebben a specifikus Bloomberg esetben megalapozottan megtagadta a hozzáférést, de ezek az érvek már nem fognak létezni, amikor majd <clears throat> felügyeleti szervként lépünk föl, vagy újabb érvek merülnek fel, csak mások. Tehát ezt tényleg meg kell oldanunk. Majd, majd meglátjuk. Köszönöm. Okay, we can press on then. Mehetünk akkor tovább. Az utolsó kérdés a néppártól Sárius Holszki képviselőtől érkezik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnök úr, engedje meg, hogy eh, én is köszöntsem önt, és eh, egy eh, nem euróvezethez tartozó országbeli képviselőként is kérdést intézhetek önhöz. A eurozónán kívüli tagokat úgy kell definiálni, hogy ők tulajdonképpen euróvezeti tagok egy idegenes derogációval. Ugyanis a szerződés kötelezi őket arra, hogy a valutájukat kapcsolják az euróhoz, és csak időkérdése, hogy mikor fognak csatlakozni. Nem logikus tehát, hogy őket kirekesztjük az új, most épülő architektúrából. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy Drági úr ön nem csak az eurozóna, hanem minden EU tag főbankára. Az SSM, a közös felügyeleti mechanizmus kapcsán is az a gond, hogy itt képviselet nélkül az SSM felügyeli az eurozónán kívüli országokat is. Nem tökéletes tehát ez a konstrukció. Viszont hogyha a nem euró tagokat nem engedjük be az SSM mechanizmusba, akkor nem eh, tudnak mentőcsomagot sem kapni az ESM-ből ezek az országok. Emiatt pedig két eh, bankok, két kategóriája jönne létre, az SSM-en belül, azok, amelyeket nem felügyel a rendszer, de amelyeket azért megmentenek, és a másik csoport, amelyeket felügyelnek, és hogyha baj van, viszont akkor magukra hagynak, hagyják őket. Egy banktérségben ennek a két csoportnak a léte nem megengedhető, hiszen közép- és kelet-európai országok, vagy az euróvezeten kívüli országok bankjai 70%-ban euróvezeti anyabankok tulajdonában vannak, ezt sem már tudnunk. Azt látjuk, hogy nem az euró, mint valuta van válságban, hanem a bankok eladósodottsága a probléma. Sokszor euróvezeten belüli, máskor vezeten kívüli bankokról van szó, tehát nem észszerű, hogy az intézkedéseket, az architektúrát csak az euróvezetre kor, korlátozzuk. Miért nem akarjuk ki bevonni az övezeten kívüli országokat? Kétféle szolidaritás működik? És ezt még tovább is mehettünk. Szilvi Gulár közelmúltban tett közé egy könyvet, és Mario Monti is beszélt arról, hogy az eurózónának joga van az meghatározásra, az rendelkezésre. Hát ez sokkoló. Amikor súlyos gazdasági torzulásokat okoz ez, és a pénzügyi szolgáltatások és a bankszektor belső piacán is sok tordulást okoz a kétféleség, hogyha az eurón kívüli országokat nem engedik be a mechanizmusba, és ha elmarad a megfelelő intézkedés, akkor az magát a belső piacot is súlyosan veszélyeztetheti. Tehát próbáljuk meg nyitott, inkluzív megoldást találni a jövőbeni erőfeszítések során. A következő lépés az egységes bankszanálási alap, a bankbetét garancia rendszer, ez a bankunió két legfontosabb pillére. A kérdés az, hogy a nem euró országoknak hol lesz ebben a helye, helyük. A kérdés tulajdonképpen nagyon bonyolult. Megpróbálok válaszolni elmondani azt, hogy szerintem mi az észszerű irány, amely felé elindultunk, amikor hoztuk az SSM-et. Én mm, a pénzügyi és bankunió létrehozói közül az egyik vagyok. A legfontosabb célunk talán az, de talán inkább térjünk vissza arra, hogy milyen is volt a helyzet a válság után azt láttuk, hogy néhány nagy rendszer szempontjából rendkívül fontos bank került csődbe. Ez is azt mutatta, hogy sokkal komolyabb koordinációra van szükség a felügyeletben. És együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy ahhoz, hogy igazi eh, monetáris unió valósuljon meg az euróövezetben eh, nagy eh, rendszer szintű bankokkal, ahhoz egy közös felügyeleti rendszerre van szükség. Később azt is láttuk, hogy a válság még másra is rámutatott, mégpedig arra, hogy kicsit perverzé vált a kapcsolat az államok és a bankok között. Tehát először is rendbe kell tenni ezt a kapcsolatrendszert azzal, hogy egy közös euró övezeti, illetve EU-s felügyelet lesz. Közösen erre jutottunk. Sokkal erőteljesebb, stabilabb felügyeleti mechanizmust lehet létrehozni egy felügyeleti központtal. Persze a nemzeti felügyeletek is részt kapnak ebben, de lesz egy központ az ekb nál És felvázoltuk a többi pillért is. Az lesz egy közös bankszanálási mechanizmus, felügyelet, és a részleteket még kidolgozhatjuk. Az értékelésünk másik része az volt, hogy ugye senki nem akarja eh, a belső piacot eh, sérülékenyé tenni, hiszen ez egyik legfontosabb vívmányunk. Jelen pillanatban annyit tudok, tudok mondani, hogy megpróbálunk mindent megtenni, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, ami objektíve bonyolult, hiszen 17 országnak van közös valutája, speciális igényeik vannak, szükségleteik, speciális a sebesség, amivel meg akarják oldani ezt a problémát, többi országnak pedig nem ez a valuta a közös valutája, de közös érdekük, hogy megóvjuk a belső piacot ezzel az, tehát az eurót is megmentjük, és a belső piacot. Elnök azt mondja, látom, hogy valami baj van. Hát, csak az idő fogyott el, drági de nyugodtan folytassa még. Hmm, tulajdonképpen már megválaszoltam a kérdést. Itt ugye van egy öt perces időkeretünk, és hogyha valaki túllépi a kérdéssel, akkor már válaszol, nem marad idő. Sharon, miután ide, hivatkoztak rám, csak egy, és nem szólhattam, csak egy mondatot, ugye elhangzott a nevem és a könyvem. Amiért én szólok, csak sajnos a mikrofon ment el, így nem halljuk. Ezek az országok tulajdonképpen bent is vannak, meg nem is. Mi azt kérjük, hogy tegyünk különbséget azon országok között, amelyek véglegesen kívül akarnak maradni, és azok között, amelyek eh, még kívül vannak, de be akarnak kerülni. Igen, majd az ssm szemmel kapcsolatos tárgyalások eh, során erre nyilván figyelemmel lesznek. Ezzel a monetáris kérdéssel kapcsolatos eszmecserét lezártuk, és következik következő meghallgatás, ahol Mário az eh, európai rendszer kockázati testület elnökeként van itt. Elnök euh, asszony, én azt euh, javasolnánk, hogy tartsunk egy 5 perces szünetet, mindenki kimerült. Akkor lemond a frakciója az utolsó kérdésről, mert a DeHont rendszer szerint nem. Igen? Jó, akkor 5 perces technikai szünetet tartunk. A néppártnak hála.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

valahonnan repüljön, talán Frankfurtba megy? Nem tudom. De először megtartja a bevezetőjét az Európai Kockázati Igazgatóságról. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt képviselők! Örülök, hogy ismét itt lehetek az Önök szakbizottságában. Ezen alkalom az Európa Rendszer Kockázati Testület elnöki elnökeként. Ahogy tudják, az ESRB feladata az, hogy um, azonosítsuk és figyelmel kövessük azokat a rendszerkockázatokat, amelyek felépnek Európában, és ezen kockázatok csökkentése érdekében szakpolitikai ajánlásokat tegyünk. Két új ESRB ajánlást fogok ma bejelenteni. Az egyik, hogy hogyan csökkentsünk a kockázatokat, a kockázatát a bankok finanszírozási tevékenységének, a második pedig eh, a pénzpiaci alapok eh, szabályozó keretének megerősítésére vonatkozik. De először is a jelenlegi helyzetről szólnék pár szót aztán folytatom majd az új ajánlásokkal, és zárásképpen középtávú ESRB tervekkel folytatom, az összekapcsolódással, illetve az alapos makroprudenciális felügyeleti kerettel kapcsolatban. Először is egy pozitívummal kezdeném. Az elmúlt hónapokban volt a pénzpiaci helyzet, az államadóság spread Németországhoz képest csökkenőben volt, Írország és Portugália középtávú államkötvényeket adtak ki, most először 2010 óta. És a rendszerkockázat jelzőszámok jelentősen javultak. Továbbá a pénzügyi közvetítés földrajzi fragmentációja, ami az európai hitelválságot jellemezte ez idáig, úgy tűnik, hogy lassulóban van a betéti migráció stabilizálódni látszik, és a Target 2 hiány, egyensúly hiány a 2012 közepén elér csúcsról javulóban van, tavaly júliushoz képest 20%-os javulásról tudok beszámolni. A végezetül bankfinanszírozási piacok is javuló tendenciát mutatnak, ahogy azt mutatja az, hogy a, a befektetők az euró övezet a bankjainak részvényeit, kötvényeit egyre szívesebben vásárolják. Ugyanakkor a gyengebb makrogazdasági kilátások komolyan csökkentetik a bankok profitabilitását és szintjét. Lehet, hogy csök- el kell halasztaniuk a tőke áttétel csökkentést és a mérlegtisztítást, ami a makro pénzügyi kapcsolódásokat, amik amúgy is törékenyek tovább rontja, és hát így ez lesz a hitelkihelyezés a reálgazdaságban a hozamokat, hozam vezeti a beruházók befektetők kezét, amikor döntéseket hoznak, és bizony így fennáll a kockázat annak, hogy hirtelen átárazzák ezeket a kockázatokat. Végezetül a bankfinanszírozási piacokon óvatosan fogalmaznék csak a javulásról. Az uniós bankoknak magas refinanszírozási igények lesz az elkövetkező években, és egyre és továbbra is függnek majd a központi banki finanszírozástól. Ezen kihívásokra határozott és fenntartható választ kell adnunk. Ez előfeltétele annak, hogy pénzügyi eh, rendszerünk ellenáróbb legyen, és képes legyen a pénzügyi szolgáltatásokat eh, biztosítani, ami a gazdaság gerincét adja. Makroprudenciális szemszögből vizsgálva ide tartozik például a növekedés generáló reformok támogatása, a makro pénzügyi dinamika biztosítás érdekében. Másodszorban a bank mérlektisztítás folytatása átlátható és következetesen alkalmazott felértékelésre van szüksége ehhez, a bankok eszközének felértékeléséhez. Ezt az EU egészében következetesen kell végrehajtani esetleg az Európai Bankhatóság felügyeletevel vezetésével. Harmadsorban figyelemmel kell követni a hitelpiacok eh, eh, nehézségei, gyenge pontjait, megerősíteni a pénzügyi rendszerek ellenálló képességét, eh, különböző pufferek beépítésével, negyedsorban a bankfinanszírozási kockázatok monitoringozásának megerősítést. És itt rá is térnék az ESRB ma nyilvánosságra hozott két javaslatára. Az egyik pont a bankfinanszírozás erősítését szolgálja. Ugyanis először is lássuk az első ajánlást. A legutóbbi meghallgatásomon ebben a szakbizottságban bejelentettem, hogy ha visszatérek, akkor beszámolok arról, hogy a bankfinanszírozás és az úgynevezett asset encumbrance ügyében hogyan látjuk a helyzetet. Most első kézből hajthat, hallhatják az ISRB e javaslatait ez ügyben. Milyen kockázatokkal próbálunk valamit kezdeni, és milyen megoldásokat javaslunk. Először is a finanszírozási struktúra törékenysége bizony sok hitelintézet esetében úgy alakult, hogy a válság megmutatta, hogy túlságosan nagy mértékben támaszkodtak rövid távú alapokra, és alakították át, hosszabbították meg a lejáratokat. Ezért azt javasoljuk, hogy a hitelintézetek a finanszírozási terveiket a nemzeti felügyeleteknek nyújtsák be, ahogy az egyes tagállamokban már most is történik, illetve hogy az eh, Európai Bankhatóság koordinálja ezen tervek elemzését uniós szinten. A fő cél az, hogy biztosítsuk, hogy a felügyeletek, bankfelügyeletek eh, rá, rálátással bírjanak az egész rendszere nemzeti uniós szinten is, és lássák, hogy valóban elérhetőek ezek a finanszírozási tervek a banki szektorban. Másodszorban itt van az asset encumbrance kérdése. Mi az asset encumbrance? Ezt használják a hitelintézetek arra, amikor az eszközeikkel garantálják a pénzügyi tranzakciókat. Ennek két következménye lehet. Egyrészt eszközeik nagy részét nehezebbé teszi biztosíték nélküli finanszírozáshoz jutni, illetve nehezebbé teszi a likviditási és finanszírozási kockázatok felügyeletét és kezelését. Másrészt a hitelezők eh, kevesebb eh, nem lekötött eh, eszközhöz jutnak hozzá, hogyha egy hitelintézet csődbe kerül, vagy fizetésképtelené válik. Ezen kockázatokat próbáljuk csökkenteni, ezért azt javasoljuk, hogy a hitelintézetek megfelelő irányítási mechanizmusokkal felügyeljék ezeket, és ezt rendszeresen az állami felügyeletek is felülvizsgálják végezetül a hitelintézeteknek. Nyilvánosságra kell hozni az információt azzal kapcsolatban, hogy mik az ilyen módon terhelt és nem terhelt eszköz eszközök. sorban a bevált gyakorlatokat az Unió egészére ki kell terjeszteni. A covered bond, azaz a fedett kötvény, fedezett kötvény egyre gyakrabban használt eszköze a hitelintézeteknek. Ez jó minőségű pénzügyi eszköz, ezt meg kell hagyni. A harmonizációt nehezíti a hátsó, a mögöttes nemzeti jogi rend. Az ISRB azt javasolja, hogy ezek a szervek a legmagasabb normákat tűzik ki célul. A második ajánlás eh, a pénzpiaci alapokhoz kapcsolódik. Eh, Közé teszünk ajánlásokat már ma is a pénzpiaci alapokkal kapcsolatban. A pénzpiaci alapok kulcs elemei a shadow banking, az árnyékbank szektornak. Az ilyen alapok kb. egy billiót kezelnek néhány országban, elsősorban Franciaországban, Írországban és Luxemburgban. A pénzügyi válság után nemzetközi megállapodás született arról, hogy ebben az ágazatban strukturális reformokra van szükség. Az ESRB felismerte azt a, ezt a kockázatot, destabilizálhatja a pénzpiaci alapokból pánikszerűen távozó befektetők a szélesebb értelembe vett egész pénzügyi rendszert pénzpiaci alapok esetében nagyobb eh, az ilyen befektetői pánik eh, kockázata az úgynevezett állandó nettó eszközértékű alapokat, SNAV alapok esetében. Az ESZRB ezért azt ajánlja, hogy kötelező legyen ezeket a SNAV alapokat átalakítani változó nettó eszközértékű eh, alapokká egy elég hosszú átmeneti időszak alatt. Végül az SRB ajánlja azt is, hogy a pénzpiaci alapokhoz kapcsolódó rendszer kockázat csökkentése érdekében vezessenek be e, konkrét likviditási követelményeket, e, e, írják elő a transzparenciát, közzétételt, és legyen beszámlási kötelezettség és információ csere a hatóságok között. Az Európai Bizottság is közzétett ajánlásokat, az, ezzel szemben az ESRB elsősorban azt szeretné, hogyha egy robusztus EU jogszabályi és csomag születne meg, és ugyanakkor ajánlásokat is szeretnénk kiadni, az előrelépés érdekében. Ezt a pénzügyi stabilitási testület, illetve az IASZKO, a Nemzetközi Értékpapír Bizottság is támogatta. A pénzügyi stabilitási felügyeletsi tanács, ami az ESRB-nek megfelelő amerikai szervezet, közelmúltban e, ugyanilyen céllal adott ki egy e, e, anyagot. Most röviden szeretnék arról is beszélni, hogy mik a terveink középtávon. Először is foglalkozni fogunk az EU pénzügyi rendszerén belül az összekapcsolódásoknak. Előttünk álló egyik legfontosabb feladat az, hogy megpróbáljuk jobban megérteni, hogy ezek a hálózatok vagy kapcsolatok milyen szerepet játszanak a pénzügyi rendszer ellenálló képességében. A minden, mindenkivel, mindenki, mindenkivel összekapcsolódik a rendszer kockázat egyik alap eleme. A Lehman Brothers összeomlása világosan tette, hogy a pénzintézetek piacok közötti kapcsolatok egy, egy kedvező környezetben diversifikációt eredményeznek, viszont rossz körülmények között jelentős megfertőzik az egész rendszert. A pénzügyi integráció folyamata eh, révén az EU pénzügyi rendszerében eh, ilyen rendkívül komplex eh, kapcsolatok milliói jöttek részre, létre. Az ESRB az ESMA-val, az értékpapír piaci felügyelettel együtt két speciális piaci szegmenssel akar foglalkozni, tehát a bankok közötti kapcsolat eh, vagy hálórendszerrel, illetve a CDS piacok eh, fertőzöttségével. Az ESRB és az ESMA jelenleg dolgoznak együtt ezen a nagyon fontos területen. Bármi is lesz a munkájuk eredménye, egy leckét már megtanultunk ebből a munkából, mi pedig azt, hogy a pénzügyi rendszeren belüli kapcsolatrendszereket holisztikusabban kell nézni, ahhoz, hogy megértsük, hogyan mennek tovább a sokkok a rendszeren belül, és hogyan lehet enyhíteni a hatásukat. Egy másik lecke, amit megtanultunk, az az, hogy pontos és aktuális adatokra van szükség az úgynevezett spreadekről. Ezek a pénzügyi rendszer belül a leginkább egymáshoz kapcsolódó cégek. Egy ilyen típusú elemzés bekerülhet a kockázati dashboardba, és ez lehet alapja a rendszer szerű stresszteszteknek. Röviden arról is szeretnék szólni, hogy hogyan próbáljuk felépíteni a makroprudenciális rendszerünket az egész EU-ban. Már említettem azt, hogy a makroprudenciális felhatalmazásunkkal kapcsolatban is adunk ki ajánlásokat. Eddig, nem, eddig is már jelentős előrelépés történt. Több ország lépéseket tett, intézkedéseket tett azért, hogy enyhítsék a rendszerkockázatokat. Németország, Görögország, Málta, Hollandia, Egyesült Királyság például új jogszabályokat alkotott a makroprudenciális gazdálkodás erősítés érdekében. Csehország, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Szlovénia parlamenteknek már beterjesztették a jogalkotási javaslatukat. És tudom, hogy sok ország hasonló lépésekre készül. Végül például Bulgária, Észország, Írország, Olaszország és Spanyolország Görögország, már most azt mondják, hogy ők megfelelnek az ajánlásoknak. Az ESRB nyomon követi a fejleményeket, és a parlamentnek erről majd később beszámolunk. A következő lépés a makroprudenciális keretek kialakításában az, hogy a nemzeti hatóságok makroprudenciális eszközök egész eh, rendszerével, eszközszárával rendelkezzenek, és így tudják majd elkerülni azt, hogy rendszerkockázat helyben alakuljon ki. Az ESRB nagyon fontos eh, lépéseket tett technikai szinten is meghatározta az elsődleges és középtávú célokat is a makroprudenciális politika számára, létett kialakította az instrumentumok indikatív listáját. Biztos vagyok abban, hogy majd valamelyik következő meghallgatáson ezekről a kérdésekről részletesebben is be tudok számolni. Ahogyan önök is tudják, a finisbe került több jogalkotás az EU-ban. Itt van a tőke megfelelés, vagy csomag Ehhez az kell, hogy az ESRB is részt vegyen a makroprudenciális intézkedések koordinálásában. Az SSM rendelet tervezet is szorosan kapcsolódik a mi testületünkhöz. És végül két EU rendeletet fogunk még az év vége előtt felülvizsgálatra megkapni. Az ESRB természetesen mindig a parlament rendelkezésére fog állni. Köszönöm a figyelmüket, és most várom a kérdéseiket. Uh, Köszönjük szépen, ez nagyon érdekes. Inkább én tájékoztatnám arról, hogy a CRD 4-esben mi történik. Én azt hiszem, hogy a ESRB-t illetően elviheti ezt az üzenetet, és azok, akik eddig ellenezték a munkánkat, azok támogathatnak. Ami a kötvényeket illeti, az nagyon fontos, hogy jó minőségűek legyenek. A makroprudenciális keretet illetően most egy nagyon restriktív irányba haladunk, és ez nem teszi lehetővé azoknak a, az eszközöknek a listáját, amit ön említett, tehát jó lenne, hogyha ezt a bizottságba visszavinné. Kérdések, néppárt, Gunnar Höckmark. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Mind a kettő a szanálásról, újraépítésről szól. Az első kérdés. Ön mit gondol a home és a host közötti különbségekről? Az egyik az probléma az, hogy alá lehet becsülni azt, hogy az egyik bank milyen fontos az egyik országban, és rossz lépéseket tenni. Tehát mi most kompromisszumokat próbálunk találni a szakbizottságban. Tehát a home country és a host country illetően ön mit gondol? A második kérdésem, ez az előző részhez kapcsolódik, az Európai Bank szanálási mechanizmust illetően, ahol szintén megpróbálták megoldani ezt a problémát. Lehet, hogy nem fog sikerülni nekik, mert a szanálási mechanizmus valuta függő, és még az Unió, Unióban elég sokáig különböző valuták lesznek, úgyhogy a struktúra sokkal inkább megosztott. Ennek mi a rendszer kockázata? Hogy szétaprózzuk a közös érdekeket, a single rule bookot, amiről valószínűleg most fognak dönteni. <laughs> Most nem tudok svéd mondásra szolgálni ehhez, ez csak így egy kérdés. Thank you. On, on the first... Köszönöm. Az első a home és host közötti különbségről. A veszteség megosztásról egy ex ante egyeseket kellene aláírni, ez lenne a legpraktikusabb megoldás. Én már mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy hogy próbáljuk felépíteni az új mechanizmust a mi szándékunk soha nem lehet az, hogy a belső piacot szétromboljuk. Úgyhogy én nem látok rendszerkockázatot abban, hogy a szanálásokhoz kötődő hatóságok eltérőek. Lehet, hogy nem lesz hatékony a munkájuk, de az, hogy meggyengítik a belső piacot, akkor annak megint az áttételes költsége visszaüt ránk, és senki nem akarja fedezni. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek a valóságot veszik figyelembe. Igen, egységes belső piac, de vannak olyan országok, amik még sokáig nem lesznek euróvezeti országok. Köszönöm kiegészítő kérdés. Az tény, hogy a bankok függnek egymástól, de nem tükrözik azt, hogy milyen különféle valuták vannak Európában. Ebben az esetben a svéd közmondás azt jelen, az lenne, ami ideillik, hogy az ember tudja, hogy milyen van, de nem tudja, hogy még mi vár rá. Elnök, Elisa, szocialisták. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a rendszerkockázat itt az, hogy az államkötvényeket kibocsátották. Most úgy tűnik, hogy kicsit stabilabb a helyzet, mert múlt nyáron beavatkoztak az OMT-kkel, azzal, hogy a központi bank felvásárolta az állam kötvényeket. De a kérdésem az, hogy a folyamat végén, a konszolidációs folyamat végén az egyes országoknak a költségeit tovább viszik közép, tovább körgetik közép és hosszú távra? Második kérdésem. A Lekkainen jelentést illetően még folyik a vita a rendszerkockázatokat illetően. Hogyan lehetne a kockázatokat csökkenteni a jelentés fényében? Hiszen önök el akarják kerülni a rendszer kockázatokat. Milyen kezdeményezéseket szeretnének tenni? Thank you. Um... Köszönöm szépen! Az omt kibocsát, az OMT-k csökkentették a kockázatot, de kondicionalitáshoz kötődik. És ehhez a felvásárlási lépéshez az egyes kormányoknak ahhoz együttműködés is kell ahhoz, hogy a válságot csökkentsük, és a strukturális reformot végrehajtsuk. Tehát, hogy a versenyképességet fokozzuk, és növekedést érjünk el. Csak így lehet a GDP-nek az adósságát csökkenteni. Tehát az OMT ez egy olyan felvásárlás, ami egy híd, de a pillérek az egyes tagállamokban vannak. A Likainen jelentés, ennek a célja az, hogy egy olyan banki modellt hozzon létre, ahol a kockázatos tevékenységeket extra levédjük. Ennek van egy másik haszna is. Közös megközelítés javasol minden tagállam számára. Közben azonban az egyes tagállamok külön is léptek. Szerintem végeredményben egy normát kellene elfogadni arra, hogy az Európai Uniós bankok milyen védelmi mechanizmusokat alkalmaznak. Hiszen, hogyha szétpolarizálódunk, akkor ez a belső piacot szétaprózza. Már már erről beszéltünk, és még nem értünk a folyamat végére. Szerintem, és azt gondolom, hogy remélhetőleg a szabályok közösek lesznek arra, hogy a kockázatos tevékenységeket hogy kell levédeni az Unióban. Pótkérdés? Igen? Amikor a növekedést említi. Ez mindig is egy változó volt az egyes tagállamokban. Úgy tűnik, hogy a siker történetben ez közös nevezővé kell, hogy váljon. De szerintem az átváltási árfolyamokat át kell tekintenünk. Ön mit gondol? Mi a szerepe az euró árfolyamának abban, hogy az európai termelők hogyan tudják a külföldi piacokat használni annak érdekében, hogy az Európai Unióban növekedést érjünk el. Igen, hát az elnök azt mondja, mutogat az órára, de az átváltási árfolyam nagyon fontos az árstabilitás és a növekedés szempontjából. Lesznek majd nem sokára új előrejelzéseink. De én most az LKB elnökeként beszélek. Mi úgy gondoljuk, hogy az eurónak a az átváltási árfolyamat illetően nagyon fontosak az árstabilitás szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Szilvi Gulár az Alda részéről. Köszönöm, elnök asszony, csak nagyon röviden. Az ISRB Tudományos Szakbizottságának véleményében az SZML kapcsolatban, hogyha jól emlékszem, azt hangsúlyozták, hogy az LKB-nek e egyértelmű hatásköröket kell meghatározni ennek az az érzése, hogy az SZM tervezett ötös cikke kellően világos? Hogy az EKB szintjére kerüljön az ellenőrzés lehetősége, hiszen itt szisztemikus, rendszerszerű kockázatokról beszélünk, tehát adott esetben, illetve szeretném tudni, hogy az LKB-nek e mi a véleménye erről, készült-e valami hivatalos állásfoglalás ezzel kapcsolatban. I, I don't, I don't have a... Nem. Nincs konkrét válaszom a szöveget illetően. Csak annyit tudok mondani, hogy ez egy nagyon fontos lépés, amit együtt tettünk meg. Annak érdekében, hogy valós monetáris uniót hozunk létre. de ennek egy erős lépésnek kell lenni, ahhoz viszont erős felügyeletre van szükség. Nem szabad elfedni és szépítgetni egy olyan helyzetet, ami nem változik. A helyzetnek változnia kell. Nemzeti és központi felügyelet között kell az egyensúly. Változnia kell a helyzetnek. Ezért mondtam, hogy a felügyeleti mechanizmus az nem egy torta, amit föl lehet vágni, és van egy Frankfurt szelet, és vannak nemzeti szeletek, hanem minden nemzeti felügyelet része, és együtt fognak felügyelni. Tehát minden szereplőt be kell vonni a felépítménybe. Ne felejtsük el, hogy a nemzeti felügyeleteknek megvan a tudása, és gyakran a hatásköre ahhoz, hogy nemzeti szinten hatékonyak legyenek. De hogyha a supranacionális szinten nem fognak össze, akkor semmi nem fog változni, és nem fogunk tudni előrelépni. Elnök, köszönöm. Bokros Lajos a konzervatívok részéről. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy kérdést tehetek fel. Nagyon konkrét kérdésem lesz. Az újra tőkésítésről, újra felépítéséről azoknak a bankoknak, amelyek fizetésképtelen Körökországban és Cipruson. <clears throat> Én úgy gondolom, hogy ennek nagy következményei lesznek más kérdésekben is, hiszen vagy jó, vagy rossz példát mutatnak. Görögországot illetően a négy legnagyobb bank, ezt tudják, nagyon sok rossz eszettel rendelkezett, de emellett jókkal is. És ezeket el kell adni. A mérleget pedig csökkenteni kell annak érdekében, hogy az újratőkésít fizetést ne az adófizetők kell, hogy fedezzék. A görög bankok egyfajta birodalmat alakítottak ki a Balkánon, Macedónia, Albánia, minden érintett ország, és hát ezek úgy működnek, mint egy fejős tehén, és nem mint egy modern bankrendszer. Miért nem kényszeríték rá a görög bankokat, hogy csökkentsék a méretüket, kiárusítsanak, és következésképpen, ahogy már mondtam, az adófizetőknek kevesebb pénzét hívják fel. Ciprusi bankok. Na, ők aztán tényleg inszolvensek. Szerintem az félrevezető, amit most vitázunk, amiről most vitázunk, hogy vagy teljes újratökesítés lesz, vagy mi a megoldás. Miért, miért nem számolunk föl minden kockázatos tulajdont? Szerintem az írbanknak nagyon jó a példája, mert nem követjük azt. Köszönöm. Hát, Ciprus, nem tudom, hogy mennyit tudok mondani, mert folynak a tárgyalások, és nem tudom megelőlegezni az eredményt. Most folynak a tárgyalások a görög bankok. Csak annyit tudok mondani, hogy a Bank of Greece újra tőkésítési jelentést adott ki, mi szerint 2013 áprilisra be kell fejezniük ezt a bankoknak Görögországban. Hogy ha a mérlegükben megjelennek ezek a tételek, akkor biztos vagyok benne, hogy a tőke arányszám kiszámításában figyelme veszik ezeket. Ezen kívül 9%-ra próbálják ö, feltölteni a saját tőke arányokat. Ezen kívül a négy ö, alapbank 57 milliárd eurónyi, milliónyi eurót kapott segítségként Görögországban. Tehát láthatják, hogy én ugye nem említettem, de az, hogy egy egy hirtelen segítséget képesek vagyunk nyújtani. Ez a kis képesség Görögországban és Írországban az Ír Központi Bank és az Ír kormány közötti um, szükségnyújtási kényszer ezért az EU-ban csökkent. Elnök, köszönöm. Akkor a GUE-hoz fordulni, Nikolas Huntishoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, a, kérdésem, a kérdések úgy tűnik, hogy állandóan visszatérnek Görögországra. A kérdésem az, én úgy gondolom, hogy önnek követnie kell a párbeszédet Lagár asszony és az IMF között szerint az a program, amit megvalósítottnak Görögországban, ez egy elhibázott program, és teljes mértékben elhibázott. Ren úr tegnap a pénzügyminisztereket és önt is tájékoztatta állítólag egy levélben arról, hogy a szorzókat illetően teljesen elhibázott volt a kiinduló pont, ezért le kell állítani a tárgyalásokat. Tehát a kérdésem a következő. Figyelembe véve, hogy az Európai Központi Bank az egyetlen olyan trojka tag, amely nem beszélt még erről a témáról. Az a kérdésem, és ez nagyon fontos kérdés. Ön ért ehhez? vagy nem ért a szorzók kérdéséhez, és egyszerűen ráhagyta az IMF-re, hogy megoldja ezt a problémát? Tehát még egyszer, a szorzók kiszámítása Görögország esetében hibás volt, vagy helyes? Előszóként elmondanám. Than for the ESRB question. Hogy ezt EKB elnökként mondom, nem rendszerkockázati testület elnökként inkább. Oli Rénnel és Krisztin Lagárdal érdemes persze felvetni ezt a kérdést elsősorban. Nagyon sokat beszéltünk olyasmiről, ami aminek az ügyében nem, volt, nem lehettünk százszázszalékosan bizonyosak. Felolvasnám a következőt. Concerning the fiscal multiplier, it's important to know that the primary... Fontos hogy megegyezni, hogy a recesszió fő oka a multiplikátor hatás, ugyanakkor a program szélesebb kontextusában, illetve a végrehajtás késedelme ellenére a bizalmat fel tudjuk, bizalmat tudjuk javítani. 2009-ben a 15% a GDP-nek az az, amit hitelni kell, ugyanakkor frontloaded fiskális kiigazításra volt szükség, e, következésképpen csökkentettük a fiskális kigazítást, és ennek a hosszát két évvel kitoltuk. A magánhitelezők és az európai partnerek segítették ezt azáltal, hogy komoly engedményeket tettek az államadósággal kapcsolatban a felülvizsgált program megfelel az eredeti javaslatoknak a december-januári eh, információk eh, tekintetében. Azt hiszem ezzel teljesen választottam a kérdésére. Nem, nem, lát, nem látjuk okát annak, hogy erre visszatérjünk. A válság megoldásának a kulcsa Görögország kezében van, és e miatt várjuk, hogy a görög kormány teljes mértékben végrehajtsa a programot we can say about fiscal multipliers. A fiskális multiplikátorokkal kapcsolatban ennyit szeretnék elmondani. Intenzív, remélhetőleg gyümölcsöző eszmecsere folyik az IMF, az Európai Bizottság, az LKB e és a görögök szakértők között, annak érdekében, hogy a multiplikátorok ügyét alaposan körbeállják, Nincs ezen a ponton okunk arra, hogy Görögországgal kapcsolatos véleményünkön egy fikarcit is változtassunk. Attól tartok, hogy a rendszerkockázati testülethez kapcsolódó témákhoz megint eltávolodtunk, ettől ezektől eltávolodtunk, talán a kockázatokra, a bankrendszerre térünk vissza Claudio Morganti. Grazie Presidente, Presidente Draghi, faccio una domanda. Köszönöm szépen. Elnök úr, Egyszerű polgárként tennék fel egy kérdést. Toszkánában élek, és a Pasca de Sienas bank az egyik legrégebbi bank ebben a régióban. Ön is tudja, hogy a Banca de Pasca de Siena bank problémái nagyban egy 2007-es felvásárlással fügtek össze. A Santander elnöke közelmúltban elmondta, hogy ennek a műveletnek a mm, alapvető kiváltó oka az volt, hogy nem volt elég pénze a felvásárló banknak a felvásárlás lebonyolításához. A felügyelet tulajdonképpen ezt fel kellett volna, hogy ismerje. Akkoriban pont ő volt, a, ön volt az olasz jegybank vezetője. Nem kellett volna önnek leállítani ezt a tranzakciót, hogyha volt információja mindenről? Az Anto Veneto felvásárlásánál nyilvánvalóan túl magas árat szabtak meg, Goldman Sachsnek is ebben fontos szerepe volt ebben a felvásárlásban, és maga a Goldman Sachs, az Anton Veneta és az ABN AMRO közötti tárgyalásokban is részt vett 2005-ben. Ön akkor a Goldman Sachsnél töltött be fontos funkciót. Nem támadtak önnek kételjei, hogy esetleg a Santandernek felszámított ár aránytalanul magas volt, és esett valamilyen illegális manőver húzódott meg emögött? Nos, hivatkozzunk el a Banca d'Italia honlapján közzétett közleményre. A Banca d'Italia biztosított mindenkit erről, hogy minden korrektül történt, és szeretném a, az IMF értékelését is felolvasni. Az IMF csapatnak az volt a véleménye, hogy a Banca Italia időben és megfelelő lépéseket tett a megfelelő jogi keretek között, amelyek belül kellett maradnia. A felügyelet fellépése is megtörtént, amikor akuttá vált a probléma, és így tovább. Tehát erre a két dokumentumra szeretnék csak hivatkozni, az egyiket a Banca Italia tette közze, közé a saját honlapján, a másik pedig az IMF közleménye. És ne felejts el azt sem, hogy én voltam az, aki az MPS-hez elküldtem az ellenőröket. Köszönöm. Köszönöm. Ahogyan az előbb is mondtam, azt hiszem, most vissza kellene térnünk az Európai Rendszer Kockázati Testület ügyeihez. Tudom, hogy itt vannak politikai kérdések is, de itt alapvetően az ESRB-ről kell, hogy szó legyen ez a, ezen a meghallgatáson. Nem nem, ez, ez, ez teljesen eh, nem ideiglő kérdés volt, eh, úgyhogy most folytassuk eh, az PP e képviselőjével. A képviselő szeretne még egy kérdést föltenni, ha nagyon gyorsan el tudja mondani. Jó, a Monte de Paschiához visszatérve, elnök asszony félbeszakítja a képviselőt. Nem, nem, ezt már lezártuk. És ez nem az ESRB-vel kapcsolatos kérdés, semmi közelnek a rendszer kockázati testülethez. Werner Lange, parancsolj! Én szeretnék visszatérni a mi témánkhoz. Elnök asszony, köszönöm szépen, illetve elnök úr, köszönöm, hogy ismertette velünk az elmúlt évek intézkedéseit. A múltban állandóan az államok eh, eladósodottságáról beszéltünk, 13 milliárd euróval, ez elég magas, de a bankszektor bruttó eladósodottsága, tehát a passzíva mínusz a eh, saját tőke sokkal magasabb, ez 31 milliárd euró, és eh, csak 9,2 milliárd, ez a válságos országokban. Ön több példát említett, de legfontosabb az, hogy a saját tőke követelményt kell megnövelni, erről még folynak a tárgyalások, és egy OECD tanulmány szerint csak 410 millió euróra lesz szükség pluszban saját tőkében a bankoknak. Ő, mint az ES, ESBR elnöke, milyen plusz intézkedéseket tart szükségesnek? Másik dolog, nem Franciaországot, Írországot és Luxemburgot említette az árnyékbankolási témával kapcsolatban, és elmondta, hogy veszély van annak, hogy a befektetők kiveszik a pénzüket a pénzpiaci alapokból, ezért át kellene alakítani ezt az alapot. Vannak itt már konkrét javaslatok is? Harmadik dolog, hogyan ítéli meg a kockázattal kapcsolatban a nemzetközi véleményeket. Ami az első kérdését illeti, a Bázel 3 hatályban léptetése folyamatban van, és helyes is, hogy ez így van. A szabályozók el akarták kerülni, hogy ez negatívan hasson a makrogazdasági helyzetre, ami már amúgy is elég ingatag volt. Egyébként még idén fogjuk értékelni a helyzetet, az eszközök minőségét és a bankok tőke pozícióját is ki fogjuk értékelni. Eddig a bankok tulajdonképpen tőkét tudtak emelni. Az VD azt mondta, hogy ez a tőke, saját tőke megemelése, illetve a tőke pozíció javítása nem tőke áttétnek köszönhetően, hanem saját tőke emelésén. Tehát megvizsgáljuk majd idén pontosan, mi a bankok pozíciója. Másik kérdése ugye a pénzpiaci alapokra vonatkozott. Nos, igen, pénzpiaci alapok. Ezzel kapcsolatban több mindent el lehet mondani. koordináció az USA hatóságaival. Nos, ezzel kapcsolatban folyamatosan tájékoztattak minket azokkal a tárgyalásokról, amelyeket az értékpapírpiaci felügyelettel folytatnak, van egy ESRB misszió, szabályozó kell is, itt ezzel a buffin képviselői is részt vettek ebben a látogat, ezen a látogatáson. Március elején lesz ez a látogatás, és majd az ajánlásokat ki fogjuk dolgozni ezután. A Fed kiadott egy anyagot, amivel támogatja azt a megoldást, amelyet az ESRB dolgozott ki. Tulajdonképpen, ha fogalmazhatok így, a mi ajánlásainkban mi már messzebb jutottunk, mint amiről jelenleg az USA-ban folyik a vita. Ők nem tudnak újabb változtatásokkal előbbre menni. Talán még egy kérdést megengedik. Már beszéltünk eddig is arról, hogy az államkötvényeket nullával értékelik. Most egy milliárdot bocsátottak rendelkezésre alacsony kamatokkal, és úgy tudjuk, hogy különösen Dél-Európában a spreadet arra használják fel, hogy még több államkötvényt vásároljanak fel. Tehát az ön céle az, hogy a bank felügyelettel az államok finanszírozását jobban külön választja a bankokétól. Most azzal, hogy ennyi likviditást öntött a piac, piacba, ezért pont ezzel, ezzel szembe ment. El tudja mondani, hogy tehát az államkötvények eh, kockázatát miért nullára értékelték? Hát ez az egyik olyan kérdés, amit szerintem majd meg fogunk eh, vitatni elég hamar a eh, igazgatóság ülésén. Ezek hosszú távú megoldások. Az egyik eh, szigoríthatja a tőkekövetelményeket, az egyik megoldás az államkötvényekre vonatkozóan. Például eh, államkötvényekre gondolhatunk, esetleg nulla vagy akár mínusz kamatra is, vagy pedig eh, egy eh, makroprudenciális súlyozást alkalmazunk, diversifikációs követelményeket határozunk meg, gondolhatunk a eh, harmadik pillérre, a bankok államadóság kitettségét figyelembe véve, és a spread modell, kockázatokkal kapcsolatos különböző modelleket is meg fogjuk vizsgálni. Hát látják, nagyon sokféle intézkedést fogunk vizsgálni. Ez egy nagyon komplex dolog, és természetesen így bizonyos időtámba helyezve kell mindent vizsgálnunk. Elég sok komplex eszközt vizsgálunk. Az ESRB eh, tisztában van azzal, hogy milyen eh, rendszer gyakorolt eh, nagy hatása lehet ennek az egész kérdéskörnek. Majd a parlament is benyújtja a módosítóit a CRD-hez, tehát a tőkekövetelés irányelvet, és majd a 145. cikk alapján eljárva meg fogjuk ezt tovább vizsgálni, az ilyen megközelítésén máshogy történik az államkötvények ért, kockázatának értékelése, és nem biztos, hogy nullára értékelnék ezt, mint önök, de e, tulajdonképpen a Bázelnek való megfelelés miatt jártak el így. Most Herbert Dorfman következik az EPP képviseletében che Elnök úr, nekem is lenne egy kérdésem egy olyan dosszéval kapcsolatban, amelyel itt foglalkozunk az Ekon szakbizottságban, és amelyel én is behatóan megismerkedtem. Ez pedig az elszámolások kérdése. Arról vitázunk itt ebben a szakbizottságban, hogy a CSD-k és a banki tevékenység keretében fontos, vagy segít, hogyha a likviditás rendelkezésre áll? Ezt a célstén belül lehet végrehajtani, vagy a kettőt külön kell választani. Az együttélés az tulajdonképpen működik-e, az a feltétele, hogy a CSD-kre vonatkozó európai szintű jóváhagyással rendelkezni. Kérdésem tehát a következő. Hogyan látja az ESRB szerepét a CSD-k szabályozásában? illetve a banki jóváhagyások terén. Attól tartok, hogy ki kell ábrándítanom ezzel a kérdéssel, nem foglalkoztunk. Ezzel az európai központi bank foglalkozik, és bár ennek is elnöke vagyok most, nem ebből menőségemben ülök itt, hanem a rendszerkockázati testület elnökeként, ezért most nem tudok választ adni erre, talán legközebbi ülésünkön. Did you want to come back? Mindenki számára problémás akkor ez a kérdés. Dorfman úrnak nincsen pótkérdése, utolsó kérdés a szocialistáktól. Udóból van. Elnök úr, a CRD 4-esről szeretnék kérdezni. Werner Lange már kérdezte, a kormánykötvényeket, államkötvényeket említette. Én azt kérdezném, hogy bármi is történik az államkötvényekkel, az euró kötvényeket illetően nulla súlyozásuk kell, hogy legyen. Werner Langét a CDU, CSU-t és a néppártot, hogy boldoggá tegyem. meg tudom ismételni, hogy ezt az utat tartjuk helyesnek. A CRD 4-es csomagnak az utolsó tárgyalási szakaszában vagyunk, és a likviditási eszközökről van most szó. Bázelben is új tárgyalások folynak, ki, kell, ki szeretnék húzni a liquidity cover ratio-t, és szeretnék egyszerűsíteni az eljárásokat. Ez helyes, hogy mindig beadjuk Bázelnek a derekunkat? Vagy ö, muszáj szigorítanunk? És végül a rugalmasság kérdése, különösen a tőke buffereket illetően. Itt öm, nagyobb flexibilitást szeretnének a tagállamok annak érdekében, hogy a tőke piaci szükségleteiket fedezni tudják, mások viszont mindig emlékeztetnek a közös piaci szabályokra, és nem akarják, hogy bárki kibújjon. Ön, mint az LKB e elnöke, mit gondol erről, és hogy méri fel a helyzetet? On the, on the first question about the CR... Első kérdéssel kapcsolatban a LCR-ekkel kapcsolatos legfrissebb bázeli megállapodás, egy jó megállapodás. Minden elhangzott akkor. Burwin King uh, elnök mindent elmondott. Az én véleményem nem tér el az övétől ez ügyben. Ez a megállapodás tulajdonképpen felmérte, hogy az euró övezet bankjai hogy állnak ez ügyben, illetve a likviditási rendelet hogyan tükrözni ezen bankok üzleti modelljét. Ne felejtsük el, hogy a bankközi piac működés képtelenségének az egyik oka az elmúlt 3-4 évben, ami miatt a központi banktól való függés is kialakult. Nos, ez nem más, mint az, hogy a pénz eh, a bankközi, eh, bankközi hitelezés, eh, kölcsönzés már nem megtérülő a bázeli megállapodás az LCR-eket pontosan ezért próbálja módosítani annak érdekében, hogy hatékony működ, maradhasson ez, illetve hogy ne, ne penalizáljuk a, a bankközi piacokat, mint azt korábban tettük. Tolerated, so We basically have to coordinate. Alapvetően koordinálnunk kell a makropotenciális politikákat, az ESRB pedig nem más, mint pontosan ezeknek a koordinátora. Az ESRB az Európai Bankhatósággal együtt egyértelmű koordinációs feladatokat kap a CRD-CRR-től, annak érdekében, hogy a bizottság és a tanács döntéshozatalát segítse, hogy a nemzeti makroprudenciális politikák a egységes piacnak megfeleljenek. Ezen kívül eh, folyamatos, eh, rugalmas, eh, önkéntes párbeszéd kezdődik a tagállamok között, önkéntes de alapos koordináció terén, annak érdekében, hogy a nemzeti koordinációs intézkedéseknek milyen további hatása van más tagállamokra, tehát ebben játszik majd központi koordinátori szerepet az uh, ESRB. Uh, e- Köszönöm, akkor az ESRB-nek a meghallgatása lezárult. A következő meghallgatásunk július 8-án lesz. Kérem maradjanak még a helyükön, mert az alelnök Pablo szeretne egy bejelentést tenni, miután kikísértük Máriót. Úgyhogy kérem, ne menjenek el. Hello, everyone. Az elnök közleményeit szeretném ismertetni. Február 19-e, kett, holnap. Máshol lesz az ülés. Holnapi ülésünket az ASP 5G3-ban tartjuk és a titkárság annak érdekében rendezte át a mai ülésünknek a színhelyét, hogy Mário Dragit méltóképpen tudjuk fogadni. Ami a trialógusokat illeti, a tőke igényt illetően, Február 5-én és 7-én Strasbourgban folytak a tárgyalások, és um, az azt követő héten folytak a technikai megbeszélések. A Bázel 1-et készítjük elő, és a hitel érték kiigazítás definíciókat az Európai Parlament és a tanács még meg kell, hogy egyezzen. On banking supervision, compromise suggestions for all political... A minden ért érintett számára szeretnénk tisztázni ezeket a témákat, és minden érintettet megkérünk arra, hogy nézzék át, hogy eddig a parlament mit ért el. A következő politikai trialógus holnap kerül megrendezése. A fiskális programot illetően január 13-án volt egy ülésünk, és előrelépést éltünk el. Harmadik országok adószakértőit hívtuk meg, közös képzési programokat valósítottunk meg, és költségvetési kérdéseket vitattunk meg, ezen kívül Más témákat is átbeszéltünk, és a következő ülés február 20-án lesz. A következő triológus február 27-én lesz a tárgya a monetáris és értékelő fázisa a programnak. Az az SSM-ről folyó hatodik dialógus február 6-án került megrendezésre Strasbourgban, és az EKB különböző cikkeit vizsgáltuk meg, és a legtöbb politikai kérdést beazonosítottuk. Előre haladást értünk el technikai jellegű kérdésekben is. A következő trialógust február 21-én tartjuk. Ennek témája az Európai Bankhatóságra vonatkozó rendelet és határozat, és most kezdjük az ezzel kapcsolatos munkát. És egy végső bejelentés a 2013-as szakbizottsági ülésrend elfogadása. Januárban fogadtuk el a plenáris üléseknek a módosított üléstervét, Ezért az Európai Parlament tevékenysége is módosul, a dossziójukban találják meg a módosított ECON üléseknek a tervét 2013-ra. Töröltük az október 9-10-i félnapos üléseket, és az októberi plenáris héten lesz az új megbeszélésünk, szeptember 24 délelőttje, és délután 3-tól fél hétig, aztán szeptember 30-a 3-tól fél hétig, végül október 11-én délután. Ezek a módosított ülések, ha van, ha nincs ellenvetés, akkor hogy nősítem. Tehát köszönöm szépen, ezzel lezárom a mai szakbizottsági ülését, és holnap 9 órakor találkozunk az ASP 5G3-as teremben. Köszönöm.